Bonjour à toutes et à tous, euh, une bonne réunion. Jó napot kívánok mindenkinek, elkezdjük az ülést. Reméljük, hogy a többi kolléga is csatlakozik hozzánk. Az napirend elfogadásával kezdjük. Kérem, hogy halkan jöjjenek be a titkárság kapott a 6-os, 7-es pontok felcserélésére egy kérést a szokásos kezdő témák után, e, tehát a DEVE bizottságát a Pakisztán Bizott tényfelszálló misszió lenne, és utána a fejlődő országok gát infrastruktúrája megerősének finanszírozása jelentés. Így egyes tagok, akik más szakbizottságba ülnek most, jelen lehetnének. Van-e van-e ellenvetés a napirend tervezettel kapcsolatban? Nincsen. Akkor elfogadva a módosított napirend. Megkapták a március 30. ülés jegyzőkönyvét, hogyha van megjegyzésük, akkor kérem jelezzék a titkárságnak a nap végelő, különben elfogadottnak kell tekinteni. Kérdés a az Európai Bizottsághoz két kérdést kaptunk. Az egyik Keller asszonyhoz, a több éves pénzügyi keretről, a másik Szargentini asszonytól a zöld könyvvel kapcsolatos fejlesztési politika. A kérdést franciául, angolul kiosztottuk. Keller asszony kérdésével kezdjük. Donc... Euh, Először megadom a szót a bizottságnak. Okay. Donc, est-ce que la commission, enfin... A bizottságtól tehát választ kérünk. Elnézést ezzel a szemüveggel nehezen látok, hozzá kell szokjak. Oké, okay, donc Madame Bourgade. Bourgade asszony. Madame Bourgade, c'est à vous. Bourgade asszony, a szó. Oui, merci, bonjour. Igen, köszönöm szépen, jó napot kívánok. Igen, volt egy kérdés a több éves pénzügyi keretről. E, e, e asszony e, említett javaslatairól. Nem tudom, kell -e emlékeztetnem a kérdésre. Nem ö, megvan, akkor nem is mondom. Igen, a ö, DEFCO ö, ismeri ö, másorom asszony javaslatát, és ö, erről a ö, DG, a HOME DG-vel főigazgatóságban tárgyaltunk. Ö, a HOME főigazgatóság, belügyi főigazgatóság még nem mondta el, hogy mi kíván finanszírozni pontosan, ezért folytatódik a tárgyalás. Jelenleg a javaslatunk arra irányul, hogy potenciálisan támogassuk a HOME főigazgatósági javaslatát, de korlátok között Készen állunk elfogadni a magunk részéről azt, hogy a Home főigazgatóság saját pénzügyi keretéből, tehát a harmadik fejezetből finanszírozon harmadik országbeli akciókat, a három kritérium tiszteletben tartásával. Ezek öm, mind be kell tartani. Először is, hogy ez feleljen meg ez az akció az EU érdekét nek belügyi szempontból. Ez a Home főigazgatósága mandátuma, az akciók rövidtávúak legyenek, tehát csak is rövidtávúak, harmadsorban pedig nem fejlesztési támogatás legyen az OECD meghatározása szerint. Ellenben ami bennünket illet, nem értünk egyet azzal, hogy ez a negyedik fejezet kárára történjék. A migráció kérdése ugyanis továbbra is prioritás a külügyi és fejlesztési kapcsolatokban. A három előző kritériumnak megfelelő akciók nem fejlesztési akciók. Ezért nem kívánjuk elfogadni azt, hogy a finanszírozás átkerüljön a tematikus programból a Home főigazgatás, főigazgatóságra. Mi mindenképpen a negyedik fejezetnek a költségvetését meg akarok tartani, hiszen az foglalkozik a migrációval és a ügyel. Az közép és hosszú távra szól, fejlesztésre. Úgy gondolom, ezzel megválaszoltam a kérdést, hogy ha pontosítás szükséges, akkor örömmel válaszolok. Köszönöm szépen. Elnök, írásban megkaphatnánk? Később. Igen, természetesen. Keller asszony, tessék. Igen, köszönöm eh, szépen, eh, csak hogy világosan értsek mindent. Eh, azzal még ezzel tud érteni, amit a HOM főigazgatóság eh, mond eh, a eh, visszafogadás támogatásáról, hogyha erre nem fejlesztési pénzt használnak, és nem mond ellent az EU külügyi céljainak. Jól értettem a szavait? Minden azon múlik, hogy a visszatérés és visszafogadási támogatáson mit értünk, hogyha a visszafogadás pénzzel vásároljuk meg, az azt jelenti, hogy a Home főigazgatóság jár el. Hogyha ezt tesszük, akkor ahhoz költségvetés szükséges. Mm, csak hogy mi történik azokkal az állampolgárokkal, akiket más országba küldünk vissza. Elképzelhető, hogy az illető ország azt mondja, hogy nem tudjuk befogadni az illetőket, mert más országba kellene őket továbbítanunk. Tehát Tunéziából, Nigerbe, vagy Egyiptomból, Eritreába ez nem fejlesztési akció. Hogyha arról van szó, hogy mobilitási partnerséget finanszírozunk, amelyek hosszú távú partner kapcsolatos, és az EU tagállamai és harmadik ország szervei közt teremt kapcsolatot, sergíti a migrációt, a visszafogadásukat, reintegrációjukat segíti, a rehabilitációjukat, az fejlesztési támogatás. Ez belefér a keretbe. Tehát minden azon múlik, hogy mit nevezünk annak, hogy a visszafogadás megvásárolni. A három kritérium prioritást fejez ki. Ez az EU érdekét szolgálja rövid távon. Azt hiszem ez adja meg a teljes választ. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Sargentini asszony kérdésére térünk át. A bizottság kap szót. Ki kíván válaszolni? Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, a kérdés afrikai beruházásokkal kapcsolatos. Az első fele a beruházás hatását vizsgálja, mennyiben felel meg ez a klímaváltozási akcióknak. Mi fenntartható fejlődést szeretnénk, klímatárgyalások vannak az ENSZ alatt. Itt azon dolgozunk, hogy az alacsony emissziót segítsük elő. Továbbra is a két fokos növekedést tudjuk elfogadni a globális hőmérsékletben. A bizottság több programot is futtat Afrikában és nemzeti szinten ezzel kapcsolatban. A beruházások közül eddig egyik sem a fejlesztést szolgálta. Ellenkezőleg. Globális szinten folynak a tárgyalások, a globális klímaváltozási megállapodás látszik kialakulni, hogyha ez meg is születik a következő hónapokban, akkor a széndiokszid e, ára e, befolyásolni e, fogja azt, hogy gazdaságilag hogyan boldogulunk. Konkrét együttműködés van az EU és Afrika között. A cél biztonságos költséghatékony energiaszolgáltatáshoz való hozzáférés. Itt a cél a megújítható energia erőforrásokhoz való hozzáférés meg könnyítése, és a korom homok használatának elkerülése. Az EU és Afrika abban marad, hogy 2020 ezer legalább 10 ezer megawattos hidroerőműveket építenek, és a napenergia felhasználása is része a megállapodásnak. A harmadik része a kérdésnek a millenáris fejlesztési célok. Ezt is támogatjuk. A hetediknél tartunk sok országban oda kell figyelni erre, hogy megvalósuljanak és jobban finanszírozzi a klímával kapcsolatos erőfeszítéseket. A kérdés részem az irányítás, és a bizottság támogat itt egyes kezdeményezéseket, amelynek célja a jobb irányítás az afrikai intézményi keretben. Különböző szintű beavatkozás képzelhető el, ezeket a szinteket fel is használjuk, reméljük ezzel hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy fenntartható legyen az afrikai helyzet. Szargentini asszony. No, thank you, Chair. That was a very... Köszönöm, köszönöm. Nagyon kiterjedt, mindenre kiterjedő választ kaptunk. Köszönöm. Mikro, excusez-moi. Mais qui va, nous devions... Elnézést. Vigyen Ping eh, urat kell majd fogadunk, kicsit később érkezik. Az elnökség részéről nincsen eh, különösebb bejelentésem, és így áttérünk az ötös pontra. Kérdezem a bizottságtól, hogy van-e valami bejelentése, közleménye. Nincs. Akkor most a hetes pontra térünk, a hatos előtt mégpedig a Fejlődési Bizottság Pakisztánba küldött delegációt, mégpedig április 27-én Deva úr vezette, ezen kívül Teokarusz képviselőtársunk és Kretu képviselőtársunk vett benne részt. Deva úré a szó. Köszönöm. Nagy privilégium volt számomra, hogy Pakisztánba küldhettem, vezethettem a képviselők delegációját. Megnéztük, hogy mi történt a pénzalapokkal, amelyeket Pakisztánnak nyújtottunk. Jelentős pénzösszegről van szó, a legnagyobb humanitárius pénzalapokat, ez 150 milliót pontosabban, azért, hogy a humanitárius válságot sikerüljön megoldani az áradások következtében, következett ez be. Korai stádiumban rájöttünk arra már, felismertük, hogy milyen nagy humanitárius katasztrofáról volt szó. 8 millió emberre kellett elhagynia a lakóhelyét, nagyon sokan szenvedtek az áradások miatt, nem volt megfelelő körülményük, egészségi állapotok, a szanitér berendezések hiánya, élelem hiánya, stb. Megnéztük, hogy a 150 milliós pénzösszeggel mi történt. 53 millió volt az átmeneti támogatás, és még más fejlesztési támogatást küldtünk. Mielőtt oda mentünk, a bizottság és a pakisztáni amerikai nagykövet azt közölte velünk, hogy felmerült a kérdés, hogy a pakisztáni kormány hogyan kezeli a válságot, és még korai lenne a humanitárius stádiumról a fejlesztési stádiumra áttérni nagy meglepetésemre és kollégáim nagy meglepetésére úgy találtuk, hogy a pakisztáni partnerek a Nemzeti Katasztrófa Elhárítási Bizottság kitűnő munkát végzett, és én itt jól meggondoltam a jelzőt, amit, hall, amit használok. Másfél millió embert sikerült más lakóhelyekre elhelyezni, majd pedig vissza telepíteni, és a gazdasági körülmények most javulhatnak. Kilenc hónappal a záradások után. Érdekes volt össze hasonlítani, hogy mi történt a cunami után. Ott négy évre volt szükség arra, hogy igen sok embert vissza tudjanak telepíteni a lakóhelyükre, vagy megfelelő helyre, ahol újra kezdődhetett az élet. Pakisztánban a hadsereget vetették be, vita van itt a parlamentben nálunk arról, hogy fel lehet-e használni a hadsereget humanitárius katasztrófa esetén. De csodálatos példát adtak arra, hogy hogyan használták fel a meglévő felszereléseket arra, hogy áttelepítsék a lakosságot hatalmas hadseregük segítségével, és ezt rendkívül jól megoldották. Ezek az emberek most biztonságban vannak, nem volt se kolera, se vérhas, semmilyen járvány ugyanebben az időszakban, azért mert igen hatékony gépezetük volt arra, hogy az embereket áttelepítsék. Mindenki aggódott amiatt, hogy katonai erőt nem jó humanitárius válság esetén bevenni, de ezt át kell gondolni. Most mi érdekel minket a katonai erők felhasználása a politikai szempontból, vagy pedig annak érdekében, hogy megmentsék az emberek életét. És ez tulajdonképpen arcul csapás volt számunkra. Sajnos mi ezt eddig nem tettünk meg, és egy évvel később még mindig láttuk, hogy milyen nagy rendetlenség, összevisszaság volt. Még Pakisztánban nagyon hatékonyan elvégezték ezt a munkát. Még korainak ítélték meg azt, hogy a humanitárius fázisból átlépjünk a fejlesztési fázisba. Itt még ezt nem tudjuk megítélni pontosan, de meglepetés volt számomra is, és kollégáim számára is, az, hogy milyen hatékonyan kezelték a helyzetet. Nagyon érdekes találkozóink voltak, igen, magas beosztású emberekkel Pakisztánban, például az ENSZ külön megbizotjával, aki a fejlesztési támogatás terén jár el, majd nagylelkűen fogadott bennünket a miniszterelnök, és két nappal azelőtt voltunk ott, mielőtt Bin Laden élete véget ért, hogy így mondjam. Nagyon csodálkoztunk, hogy mi történik, és mi történt előtte Londonban, de így meg kell mondjam, hogy hát emiatt nem aggódtam. Egy kicsit meglepődtünk, a Szeréna szállodában laktunk, 30 mérföldre attól a helytől, ahol Bin Laden a tonhalát, vagy nem tudom, szilváját szemezgette, tonhalát fogyasztotta. Nem is tudtuk, hogy ez hogy történik és mi történik, de Tibor Pakálával is találkoztunk, humanitárius rezidens az ENSZ humanitárius segélyprogramja keretében, és megint csak arról hallottunk, nagyon szép történetet arról, hogy hogyan lehet a humanitárius segítséget megfelelően továbbítani. Az EU-t dicsérték az ECO program kezdeményezésért, és bárhol voltunk, az ECHO-t mindig megemlítették a partner országaink, partnereink hatékonynak nevezve ezt a programot. Az Százsiai Fejlesztési Bank egyik vezető közgazdászával is találkoztunk. Ismertette azt, hogy a, az áradások után milyen infrastruktúra problémák voltak az országban. Önök közül, akik már Pakisztánban voltak, nagyon jól tudják, hogy gazdaságilag egész más a főváros és az ország többi része. És a nagykövet azt mondta viccesen, hogy én hét mérföldre lakom Pakisztántól, mert annyira más volt ez a vidéki hely, mint az ország fővárosa. A víz és szanitér projektről is szó volt. Volt némi biztonsági gond is, úgyhogy szirénázó rendőr autókkal, rendőri kísérettel, biztonságos autókkal jártuk körbe a helyszínt. Elmentünk egy faluba, és én életemben még nem láttam ilyen szegény embereket, mint ott. Azt hiszem, hogy kevesebb, mint egy dollárból élnek egy nap, és vannak helyek, ahol 57 dollárból élnek naponta. A lényeg az, hogy nagyon nagy lelkűen, kedvesen fogadtak bennünket. Megbeszéltük a problémáikat, ezek nagyon egyszerűek. Nincs lecsapolás a faluban, úgyhogy minden egy medencében, eh, tár, minden egy medencében tárolnak a falu körül, úgyhogy dizentéria és egyéb eh, vírusos megbetegedések vannak, mert eh, egyszerűen nem tudtak megfelelő rendszert sem latrinákat ásni, sem pedig csatornázást megvalósítani. több ezer légyel kísérve tartottuk meg a találkozót, és vitattuk meg, hogy hogyan lehetne a csatornázási problémát megoldani ebben a faluban, ami a főváros környékén található. Azután egy bizottsági elnökkel is találkoztunk, aki Pakisztán hosszú távú problémáiról beszélt. Pakisztán igen ingatag helyzetben lévő ország. Nem tudom, hogy valaki volt-e már a pakisztáni misszión. És ismeretes, hogy az Afganisztánnal való határon milyen problémáik vannak, a terrorizmus kérdése, az instabilitás, Bin Laden úr és a kísérete, a talibánok. Ez egy atomhatalom. Ez azt jelenti, hogy igen bonyolult struktúrák vegyületét találjuk ott, ugyanígy ez vonatkozik az emberekre, az erőviszonyokra, és nagyon sok csalódást okozó kettős játszmát is tapasztalunk. Ez kiderült, amikor rájöttünk, hogy 30 mérfölddel odébb tartózkodott Bin Laden úr, míg mi Pakisztánban jártunk. És hogy lehet, hogy a pakisztáni hadseregek erről semmit nem tudtak? Hát ezt, erről fogalmam sincs. De amikor erről beszéltünk a pati, pakisztáni hatóságokkal, főként Hina Rabani Kár hivatalban lévő külügyminiszterrel, akkor a GSP, GSP Plus-ról szólt, azután olyan cikkek beszerzéséről, amelyeket az EU-ban lehet kapni, az a textil áruk, és mindaz, ami segítené Pakisztánt a fejlődésben. Szólt arról is, hogy a GSP Plus-nak milyen feltételei lennének, nem csak az ICCPR-t kellene aláírni a Pakisztánnak, hanem a pakisztáni jogi rendszerben vége is kellene hajtania. A pakisztáni parlament ratifikált nemzetközi egyezményeket, a kínzás elleni egyezményt, polgár és politikai jogok, nő jogok egyezményét, de egy dolog alá írni valamit, másik dolog pedig megvalósítani. A miniszterelnök és a külügyminiszter jelenlétében elmondtuk, hogy végre kellene hajtani ezeket a nemzetközi szerződéseket. És igen, figyelmesen hallgatták kívánalmainkat, a szükségleteket etéren. A 18-as módosításról is szó volt a pakisztáni alkotmány módosításáról. Ennek igen nagy kihatásai lesznek az ország jövője szempontjából. Ezt mi igazán nem is fogtuk fel itt nyugaton. Ez pedig a hatalom leépítése iszlamabadból és ezeknek a különböző tartományokra való delegálása, a különböző ásványi kincsek, földterület, stb. érintett. Itt konfederáció struktúra az, amiről szó van, és én személy szerint aggódtam, vajon a központ az új struktúra jegyében össze tudja tartani a tartományokat. De ők azt mondták, hogy ez a jövő, Panjab, Balicsisztán, Efeti térsége és az északi határvidék most föderatív irányítás alatt áll a helyi regionális jogkör erősödött. A pakisztáni kormányzati folyamatot valóban lebontották, és majd ezt még megvizsgálhatjuk, hogyan alakul, de ami a humanitárius és fejlesztési támogatást illeti, a tartományok fognak vezető szerepet játszani, ők fogják helyileg a dolgokat irányítani, nem pedig a központ. Sok sikert kívántunk nekik ebben az új devolúció jegyében történő helyzetben. Szó volt arról is, hogy nem tudjuk, hogy mi a helyzet most az amerikaiakkal szemben, a stabilitás kérdésében, Afgán, Talibán, Pakisztán, Talibán a terrorizmus elleni háború jegyében, de a pakisztáni népnek és kormánynak egyébként most hat év után két és fél év a leghosszabb demokrációs időszak, amit eddig megéltek a pakisztániak, és segíteni kell Pakisztánt abban, hogy a következő hónapokban továbbra is fent tudja magát tartani. Köszönöm szépen, Deva, kiváló beszámolót, mielőtt átadnám a szót a hozzászólóknak. Üdvözlöm a kínai nép magas szintű delegációját Li Yamping úr vezetésével. Megfigyelik bizottságunk ülését, üdvözlöm Önöket. Most akkor átadom a szót tagoknak, Kesman úr. Merci, Madame la président. Köszönöm szépen, elnök asszony. Meg szeretném köszönni Dave úrnak ezt a kitűnő jelentést a pakisztáni útról, amely megvilágítja, hogy milyen fontosak a tényfeltáró utazások, ahol magunk győződhetünk meg az Európai Unió támogatási pénzeinek eh, sikerességéről, amely támogatási eszközöket gyakran más intézményekkel, mondjuk az ensz együtt valósítjuk meg, illetve nyújtjuk. Deva képviselőhöz hasonlóan én is meghökkentem, hogy a katonaság az emberi jogi, illetve humanitárius eh, akciókban részt vesz. Nem vagyok haiti szakértő, de ugyanakkor azt a vitát, amikor azon vitáztak, hogy egy amerikai katona mentse -e meg azt a gyermeket, aki éppen fuldoklik, vagy megfertőződik a betegségtől, vagy pedig egy EU-s küldött. Azt hiszem, hogy ez másodlagos kérdés. A fontos az, hogy valaki megmenti a gyermeket. Tehát egyetértek Deva képviselővel. Jó történet ez, pozitív példa ez, és nagyon érdekes a regionális devolúcióról is hallani, illetve arról, hogy milyen kihatással vannak az itt a mi szakbizottságunkban megvitatott kérdések a régióra. Nos, annyit szeretnék még mondani, elnök asszony, azoknak, akik részt vettek a tényfeltáró utazásom, hogy ez ismét kitűnő példáját adja annak, hogy milyen elkötelezett munkát végeznek sokan, Ezek nagyon hosszúra nyúlt munkanapok voltak, és azt hiszem, hogy ékes bizonyítékát adja annak, hogy milyen sokat dolgoznak a képviselők és a titkárság. Márpedig a médiumok soha nem számolnak be erről, tehát gratulálni szeretnék kollégáimnak. A munka volt, amikor reggel 8-kor kezdődött, sőt 7-kor kezdődött, és késő éjszakáig tartott, illetve estig tartott. Gratulálok a kollégáknak. Díva úrnak még azt szeretném mondani, hogy nem véletlen, hogy miután ön elhagyta az országot, Bin laden megtalálták. Arról beszélnek, hogy a az titkos szolgálatok elmentek Bin ez is azt mondta, hogy mi legyen, vagy csapjon nagyon, vagy az Egyesült Államok. Miért azt mondta, hát akkor már inkább az Egyesült Államok. No de félre a tréfát. Valóban azok az országok, amelyekkel stratégiai és hosszú távú kapcsolataink vannak, vagy az ilyen borzasztó természeti katasztrófák után, vagy azután. Tehát az ilyen országokkal nagyon fontos, hogy ilyen kapcsolatot tartsunk, és lássuk, hogy mi történik ott. Kitűnő pszichológiai um, betekintést is nyerünk ugyanakkor egy ilyen látogatás során abba, hogy hogyan működik egy ilyen ország. Nos, a Amikor arról beszélt Díva képviselő, hogy a rendőrség kékfényes kíséretében vezették föl önöket, és ezt ilyen szerényen mondta, ezt nem fogom elfelejteni. Valóban ön soha nem akart párt politikai tőkét kovácsolni a fejlesztésből, vagy pedig mások szegénységéből, nélkülözéséből. Mindez megjelenik az ön jelentésében is. Gratulálok! Köszönöm szépen, Görenc úr a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Eh, kezdek kételkedni. Nem vagyok benne biztos, nincsen ok okozati összefüggés Deva úr pakizai látogatása és ö, Ossama Ben Laden korai halála között. De hát rátérnék a második megjegyzésemre Örülök, hogy ezeket a megjegyzéseket hallottam. Ez megnyugtat, de nyugtalanít is megnyugtat, mert az árvíz utáni munkák jól haladnak. Többek közt azért, mert a pakisztáni hatóság jól járnak el a hadsereg segítségével, ez megnyugtató. Emlékeznek, tavaly augusztusban volt egy közlemény, Éva Zsuli és én magam írtuk alá, azt mondtuk, hogy politikailag meg kell világítani a helyzetet. Pakisztán fontos ország tudnélik, de nagyon sebezhető. Erre emlékeztetett a bevezetőjében is. Nem tudom, hogy hol tart az EU delegáció amely Pakisztánnal foglalkozik, és a külügyi szolgálat nagyobb európai jelenlétet jelente Pakisztánban. Így értékelik-e a pakisztániak? Ez a kérdésem. Úgy érzi, -e, hogy az Európai Uniót valóságnak látják, vagy a bizottság és a tagállamok fellépése ö, külön válik. Elnök, azt hiszem a bizottság két-három kérdésre válaszolt együtt. Teó Csarosz asszony kap szót. Köszönöm szépen, görögül fogok beszélni, de bejelentem angolul, hogy mindenki időben még a, a fejhallgatójáthoz kaphasson. hogyha vár, hogyha humanitárius segítségre számítanak, hogy a napi fél dollárból él valaki, akkor nem különbözteti meg a támogatásokat, hogy milyen jellegűek. Az a lényeg, hogy ez a támogatás megérkezzék. Részt kívántam venni ebben a misszióban, de sajnos nem volt lehetséges. Örülök, hogy Déva úr üdvözölte azt a fogadtatást, amelyben a hadsereg, a humanitárius szervezetek részesítették. Pakisztán atomhatalom. Azon országok, amelyek atommal rendelkeznek, szerintem nem kell humanitárius segélyben részesüljenek. Ami Bin laden illeti, azt hiszem, hogy ez gyilkosság volt. Ez nincs mire büszkére lennünk nekünk, akik jogállamiságot hirdetünk. Ezt másként kellett volna megoldanunk. Rosszabbak voltunk, mint az ellenség, akit meg akartunk büntetni. Így készítjük elő a jövőt. Vegyük Karadzsis úr példáját. Több évvel ezelőtt elítélték a, méd, elítélte a média. Nem tudjuk, hol jár az eljárás, hol tart. Karadzsics. Ne legyen félreértés, nem akarom támogatni a terrorizmust. Olyan igazságügyi rendszerben bízom, ahol mindenki megvédheti magát. A bizottság kap szót, Kosztá asszony először. No. Yeah, can the question be uh, uh just rephrased? A bizottság pakisztáni delegációjának munkájára vonatkozik a kérdés? És arra vonatkozott a kérdés, hogy mennyiben látható, tapasztalható az Európai Bizottság munkája? Kérem erősítsék meg, hogy jól értettem a kérdést. A kérdés roppant egyszerű. Mi a hozzáadott értéke az új Európai Külügyi Szolgálatnak? Jobban látják-e az európai jelenlétet Pakisztánban? Politikailag jobban jelen van-e? Felfogják-e, hogy az Európai Unió jelen van? Az Európai Külügyi Szolgálat hozzájárul-e ehhez? a delegációt is beleértem az EKS-be. A választ az EKS kell megadja, inkább ők a kérdés. Diva úrnak is felteszem. Elnök, akkor másként járok el. Deva úr kíván Marius úr előtt vagy után válaszolni. Deva úr kapszott. Górenc úr nehéz helyzetbe hozott. Bizony, hát a külügyi szolgálat kérdése nem egy egyszerű kérdés. De mielőtt bármit is mondanék, elnök asszony, Li Jianping excellenciás urat magam is üdvözölni szeretném, aki nem más, mint az EU kínai népköztársaság baráti szövetségének vezetője, Gile urat, Jean-Glorin asszonyt, régi barátomat Beijingből, és Timmet, és üdvözölni szeretném. Nos, valóban, nagyon fontos, hogy megértsük, hogy a külügyi szolgálat jelenléte islamabadban nem annyira egyértelmű. Próbálkozik a külügyi szolgálat, de még az EU képviselete sem a diplomáciai körzetben található, hanem azon kívül. És vannak régi bevett eh, nagykövetségek, a kínai, vagy az USA nagykövetsége, vagy a brit főképviselet, és más nagykövetségek, amelyek eh, történelmi módon nagyon határozott szerepet játszanak a diplomáciai körökben. Az EU nagykövete Iszlamabadban Ugyanakkor mindent megtesz, hogy megerősítse a munkáját, nagyon sokat segített nekünk, hatalmas munkát végzett, biztosítandó, hogy mindent megismerhessünk, mindent meglátogathassunk, amit szeretnénk. Tehát teljes elismeréssel adozom neki. Az EU külügyi szolgálata talán még nem olyan hatást ér el, mint amilyen kívánatos volna, de talán egy kicsit túl korán van még ehhez. Let's see. Nem szeretném ezt politikai módon kommentálni. Azt hiszem, hogy Goránc úr értheti az én politikai nézetemet a kérdésben, amelyet egyébként a brit külügyminiszter levelében uh, is kiolvasható, amit minden főképviselőnek és nagykövetnek elküldött a világban, amely azt mondja, hogy ne engedjék meg, hogy az EU külügyi szolgálata elragadja az önök munkáját, az önök jogkörét. Ez szerepel a külügyminiszter levelében. Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy a atombombával rendelkező országoknak segélyt nyújtunk-e? Erre azt mondhatom, hát ez attól függ. Hogyha nem segítünk Pakisztánt stabilizálni, akkor azt hiszem, hogy az atombomba még veszélyesebbé válik. Ám, hogyha sikerülne Pakisztánt stabilizálni, és Pakisztán a nemzetközi közösség stabil, kiszámítható tagjává válna, akkor ezzel nagy eredményt érnék el, hiszen egy stabil Pakisztán sokkal fontosabb számunkra, mint egy instabil Pakisztán. Ezt válaszolhatom tehát görög barátaink kérdésére, elnök asszony. Tudja, hogy Görenz úr nem hagyja ki ezeket az alkalmakat. Most Kásman úrnak adom át a szót. Mikrofon nincs bekapcsolva sajnos. Egy igen nyilvánvaló nyilatkozatot szeretnék tenni. A brit külügyminiszter véleménye csak egy véleménye a sok közül, és nem képviseli az EU többségét. Köszönöm. Je vais maintenant passer la parole euh, au service extérieur, Monsieur Aino Marie. Most pedig Máriusz úrnak adom meg a szót a külügyi szolgálat részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is az Európai Külügyi Szolgálat nevében gratulálni szeretnék Diva és uh, Diva képviselőnek és kollégáinak a sikeres misszióhoz. Vigemárk úr, a delegáció vezetője, arról számolt be az önök látogatása kapcsán, hogy nagyon hálás volt azért, mert az EU által megfogalmazott agályokat önök is felvetették a pakisztáni hatóságok irányába, például a Pakisztán fenntartásait az ICCPE-vel kapcsolatban, vagy pedig a CET-vel kapcsolatban. Nos, ami az um, delegáció szerepét, illetve külügyi szolgálatot illeti, nos, Pakisztánban egy teljesen funkcionális és működőképes delegációnk működik, amely az elnökség, amely az elnöki hivatallal vesz, tart fenn kapcsolatot Iszlamabadban, az EU tagállamok kapcsolatait szervezi a delegáció vezetője az Európai Unió nevében. Egy demársot hajtott végre, tehát, hogy diplomáciai szaknyelven szóljunk, és azt mondhatom, hogy az EU jelenléte megerősödött a térségben. Ami pedig a delegáció a delegáció székházát illeti, még tervek vannak arra vonatkozólag, hogy hogyan tud a diplomáciai negyedbe vonulni, vagy úgymond a diplomáciai enklávéba vonulni a delegáció, de ez évekbe telik, mire itt egy épület felépül. Most pedig következő vitánk. Deva úr jelentés tervezete és az ehhez érkezett módosító indítványuk a fejlődő országok gát infrastruktúrája megerősítésének finanszírozása víz, élelmiszer, biztonság és a glecserek közelében élő lakosság, szeretnék erről külön szólni, mert ott a bizonytalan klímaváltozás változás miatt a helyzet igen ingatag. Deva úré a szó. Köszönöm. 65 módosítás érkezett ehhez a jelentéshez. Most a végső stádiumba érkezett itt a parlamentben, és remélem, hogy holnap bizottságként szavazunk róla, majd pedig a plenáris elé kerül. Miért fontos ez a jelentés? Ez azért fontos, mert másfél milliárd ember megélhetése függ a vízrendszerek, a Himalája vízrendszerének állapotától. A Himalája glecsereinek olvadása négyszerese a sarki jégsipka olvadásának, és ennek semmi köze a globális felmelegedéshez. Ezek azért azért olvadnak olyan gyorsan, és azért merülnek ki a földfelszíni alatti víz készletek, mert nincs víz az ott áthaladó folyókban. Az olvadás és a vízhiány oka a korom és ennek semmi köze a globális felmelegedéshez. Ez a korom, ami a különböző fa égető égetési rendszerekből jön, és némelyik, és emiatt a füst miatt végül a nap sokkal gyorsabban tud a napsugarak sokkal gyorsabban jutnak el a földre, és éppen ezért olvad a hó, egyébként fénykép felvételek születtek, és hogyha ez az olvadás felgyorsul, akkor mindenütt árvíz lesz, és az itt élőket mind elpusztítja a árvíz, valamint ott van a földrengés veszély, úgyhogy ez a forgatókönyv, a vészforgatókönyv, és sajnos a régióban senki nem tesz semmit azért, hogy a gletszerek felgyorsult olvadását megállítsa, mert ehhez, és egyébként az én jelentésem azt javasolja, hogy Kína, India, Pakisztán, Nepál, Bután, Banglades fogjon össze, és ezt az ENSZ-nek ajánlom, hozol létre egy külön munkacsoportot, és tegyenek valamit azért, hogy ne olvadjanak a gletszerek. Most az EU próbál valamit tenni, igen nagy távolságból, hogy barátaink, szomszédaink, ahol másfél milliárd embernek szüksége a vízre, tehát az EU hívja fel a figyelmet arra, hogy nagyon sok ember éhen fog halni, hogyha valami nem történik. Ez a jelentés célja. Egyébként a Környezetvédelmi Bizottság is foglalkozott vele, és itt gátrendszerekről beszélünk, de közben itt nem a gátrendszerekről van szó, hanem egy globális klímaválság, ami a Himalája térségében zajlik le, senki nem figyel oda, a kopenhágai csúcs se foglalkozott vele, nem tudom, hogy bármilyen csúcs találkozón ez rajta lesz -e a napirenden, de oda kell figyelni, és nagyon örülök, hogy kínai, pakisztáni barátai mit vannak, most már csak az indiai, nepáli, butáni barátainkra van szükség, hogy eljöjjenek, és hogy végre foglalkozzunk azzal, hogy mit kell tenni a probléma megoldásáért. Köszönöm, Deva úr. Most pedig közvetlenül átadom a szót a bizottságnak, mégpedig Görenc úr nem, nem kíván hozzászólni? Koyet úr, a szó. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Mint ahogy elmondtuk, a márciusi ülésen, amikor először volt vita erről az anyagról. A bizottság elkötelezte magát arra, hogy foglalkozik a kérdéssel a tevékenységi sor, tevékenységei sorában. Ezzel kapcsolatosan nagy örömmel közöljük ennek a gyülekezetnek, ezzel a gyülekezettel, hogy az Európai Bizottság fő akciója a klímaváltozás elleni akció, megsegítve a fejlődő országokat együttműködve a klímaváltozás elleni harcban. Ez a 2011-es cselekvési terv tartalmaz egy fellépést Butánnal. A delegációink most a butáni kormányal tárgyalnak. A lecserek olvadásának problémájával ezen belül foglalkozunk, és most a, ennek a programnak a legfontosabb részét a mezőgazdasági miniszterrel tárgyaljuk. A lényeg az, hogy a tavak, a Gletscher tavak egy másik minisztérium alá tartoznak, és egy új célt is hozzáfűztünk a program javaslathoz. Horizontális megközelítést alkalmazunk a klímaváltozás kérdéseiben. Minden, ami a gletszerolvadás következtében létrejött tavakkal kapcsolatos, ezt a horizontális fellépés keretében fogjuk kezelni. 2012-re is előirányoztunk a klímaváltozás elleni harc egyében különböző fellépéseket, és az Iszimód nepáli intézettel működünk együtt etéren, és így regionális megközelítést követhetünk, ahogy Deva úr említette. Ez olyan probléma, amelynek regionális dimenziói vannak, és a térség lakosságának nagy részét érinti. Ez egyébként Latin Amerikában is felmerült ez a probléma, és a klímával kapcsolatosan közleműködő kollégáinknak szóltunk, hogy Latin Amerika vonatkozásában tegyék hozzá a programhoz ezt a fellépést és ezt a kérdést is. Köszönöm. Pardon? I want to reply. Je... Elnök. Ki Ah oui. Non, mais d'abord, je passe la parole à monsieur. Először Görenc úrnak adjuk át a szót, mert szót kért, és ezután pedig folytatjuk. Bevallom önöknek, hogy igazán nem vagyok szakértő ebben az ügyben, de a kollega foglalkozik ezzel az igen kényes projekttel. A múltból már tudom, hogy amikor arról volt szó, hogy a nagy építési problémákra kellett reagálni, akkor itt nem csak technikai problémákról volt szó. Üdvözölni kell szerintem a saját kezdeményezésű jelentés kapcsán azt, hogy a lényegre tapintottunk itt, figyelembe kell venni, hogy a Himalájában a jégolvadás milyen következményekkel jár. Ez mindenképpen releváns, aktuális kérdés, és a másik, hogy milyen kezdeményezést kell tenni azért, hogy fenntartható tervekről legyen szó. Itt szerintem egy kicsit mélyebbre kellene ásni. Az eljárás itt tudományos tanácskérésre nem irányul, nem tudom, hogy ez lehetséges de hogyha ez kez, saját kezdeményezésű jelentés, akkor nekünk kell erről dönteni. Jó lenne megosztani az EU akciókat minél több szakértővel, vagyis ismertetni szakértőkkel ezeket az akciókat, azért, hogy bár kezdetben jó volt ez a gondolat, nehogy az legyen a gond, hogy a hatást nem vizsgáljuk, hiszen egy hatásvizsgálat a projektünk esetében rendkívül fontos. Úgyhogy ezt szerettem volna Deva a kollégánk figyelmébe ajánlani. Észrevette asszony, hogy itt a második hozzászólásomban kevésbé kellemetlenkedtem. Köszönöm szépen! Meg szeretném köszönni Diva kollégának ezt a jelentést, azt hiszem, hogy nagyon fontos kérdéssel van dolgunk, ám az arany középút éppen középen van. Hiszen vannak helyzetek, amikor lépésekre van szükség, más helyzetekben pedig a lépésekre nincsen szükség, hiszen a környezetvédelmi, ökológiai szempontokat is figyelembe kell venni, és ez alapján érdemes megint meggondolni, hogy kell-e gátakat építeni. Ne csak fekete-fehérre láttassuk a helyzetet, ne csak igen-nem paradigmában gondolkodjunk. És itt Gőrenc kollega észrevételeire utalok, tehát mindig fontoljuk meg, hogy mikor van szükség a gátakra. És bizony, hogyha az az sarkvidékekről hallgatjuk meg a tudósokat, akkor hallhatjuk, hogy a tenger szint növekedése aggasztóbb, mint erre számítottunk volna, tehát az arany középútra teszek javaslatot. Köszönöm szépen, Lörings asszony. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, hogy ilyen későn jöttem de a halászati szakbizottságban a saját jelentésemet kellett bemutatnom, és a halak után ide siettem. Köszönöm Díva kollégának a jelentését, egyetértek abban, hogy nagy a felelősségünk a széndiokszid kibocsátás tekintetében és az éghajlatváltozás tekintetében. Fontos, hogy a mitein és a széndiokszid kibocsátás csökkentsük, amelyik mint hozzájárulnak a gletszerek elolvadásához. Öm, támogatjuk Deva úr jelentésében az erről szóló, szóló kijelentéseket. A Himalája és más hegyi régió gletszereinek elolvadása nagyon súlyos helyzetet hoz létre. Fontos, hogy emlékeztessük magunkat arra, hogy ezek a régiókat először árvizek sújtják, majd ezután pedig szárasság az erdők kivágása, a deforestáció pedig még aggasztóbbá teszi a helyzetet. Az UNEP jelentése a Himalaya, Himalaya gletszereiről arra utal, hogy új ö, gátakra van szükség, és megfelelő ö, termőterület és víz gazdálkodásra van szükség. A Himalájában egyébként nagyon sok gát van már, sok millió embert telepítettek ki a nagy gátak építése során, és a érzékeny ökoszisztémákat is veszélyeztetik ezek a gátak. Sok gátat a szedimentáció is veszélyezteti, és ironikus módon ezzel érvelnek a nagy gátak építése mellett. Ugyanakkor vélhetőleg az új gátak egy idő után ugyanezzel a helyzettel állnak szemben, tehát a szedimentáció jelenségére nem megoldás a nagy gát a kicsivel szemben. Persze a nagy gát több elektromos áramot is termelhet. Tehát az új gát projekteket mindig a Gátak Világbizottságának ajánlásához kell igazítani, mielőtt ezt megtervezik. A Gátok Világbizottsága, a World Commission of Them, az mi azt mondja, hogy az érintett emberek véleményét is ki kell kérni, és az öntözés, a víztárolás és a energiagazdálkodás szempontjait is figyelembe kell venni, mielőtt egy új gát projektet engedélyeznének. Nos, mindennek szellemében a frakcióm nagyon sok módosítót nyújtott be, és azt reméljük, hogy a jelentéstevő egyetért majd ezekkel. Köszönöm. Köszönöm. A bizottságnak van-e még hozzáfűzni valója mindehez? Nincs. Rendben. Akkor visszadom a szót Deva úrnak. Köszönöm. Go back look at this problem for a few minutes. Nos, elnök asszony, köszönöm. Hagy térjünk vissza a problémára még néhány perc erejéig. A probléma nem függ össze az éghajlatváltozással, a globális felmelegedéssel, bár ez a jelentés súlyosbíthatja a problémát. Nos, én 18 ezer láb magasságig repültem fel egy helikopterrel, nagyon ö, nagy légszomjem volt, és láthattam a víz akkumulációját, amely ezekben a hatalmas tározókban történt. Ezek nem ember alkotta gátak, hanem természetes gátak voltak, és minden ilyen természeti gátot lefényképezték, ez, ezek a természetes tárolók tárolják a vizet, de miért tárolják a vizet? Honnan jön ez a víz? Kérdezzük meg. Nos, azért onnan, Azért, mert főleg Indiában kivágják az erdőket, de Pakisztánban is. Elégetik a, a fát, és ebből pedig a fekete korom jön létre, ez pedig a csapadékkal ráhull a gletcserekre, és a gletcser több fényt szív be, több meleget szív be, így pedig elolvad a gletszer, a gletszerből árvíz jön létre, és a végén pedig meg már szárasság is hújtani a térséget. Hát, azon felül pedig nem lesznek már um, fák, hogy kivágják őket, és elégjék, el, elégessék a kemencékben, ráadásul víz lesz a rizstermeléshez. Tehát ez egy olyan komplex jelenség, amely veszélyezteti az életet, és egész egyszerűen meg kell akadályozni, hogy fával fűtsenek a kazánokban, a sparhétekben. Egyszerűen négyszer olyan gyorsan olvad a Himalájában a gletszerek állománya, mint máshol a világon. Ez pedig tényleg ezzel magyarázható. Az éghajlatváltozást jelenségét sokan vitatják. Ezért nagyon fontos, hogy ne keverjük össze ezt a két érvet, és ne keverjük össze a okot az okozattal a Himalájában. Még egyszer mondom, a korom okozza, ez egy bizonyított tény, az korom okozza ezt a jelenséget, 300 fényképet tudok megmutatni ilyen természetesen létrejövő víztározókból, amelyekben mind azért gyűlt össze a víz, mert a glecserek olvadnak. India, Pakisztán, Nepál, Bután és Kína le kell, hogy üljenek, talán esetleg az ENSZ ígisze alatt, hogy megoldják ezt a problémát. Máskülönben, hölgyeim és uraim, kiszáradnak a folyók, nem lehet majd öntözni, a nagy kínai folyók is egész egyszerűen kiszáradnak majd. És ez pedig, mondom, ne keverjük össze az éghajlatváltozás globális kérdésével. Az önök módosítói technikai módosítók, nagyszerű. Én, a, a munkatársaim nagyon hálásak voltak ezen technikai módosítókért, nagyon köszönöm ezeket. Köszönöm. Merci beaucoup. Je vous rappelle... Köszönöm. Szeretnék emlékeztetni rá, hogy holnap, május 25-én lesz a szavazás erről a jelentésről. Most pedig a nyolcas pontra térünk át. Élelmiszerbiztonság. Egy munkadokumentum múlt már január 25-én megvitattunk a bizottságban, és most azonnal átadom a szót Cimmer asszonynak, aki a jelentést fogja önök elé tárni, ő az előadó. Elnök asszony, köszönöm szépen, kedves kollégák! Először is meg szeretném köszönni, hogy lehetőséget kaptam, hogy a jelentést itt a szakbizottságban elkészítsem, hiszen a munkafolyamat során nagyon sokat tanultam én magam is. Egyszerűen abból a tényből, kiindulóan, hogy mind az európai, mind az általános nyilvánosságban az élelmiszer biztonság témája nagyon nagy jelentőséggel bírt, és nagy figyelmet vont magára. Azt is megállapíthattam, hogy a jelentés tervezett iránt érdeklődés nagyon széles körű, nem csak a szakbizottságunkban, nem csak a parlamentben, hanem a széles nyilvánosságban is kíváncsian várják ezt a jelentést, illetve azt, hogy mit tesz az Európai Unió a milleniumi fejlesztési célok megvalósítása érdekében, illetve mit tesz annak érdekében, hogy az éhezés kiküssző, az éhezés kiküszöbölését szolgáló harcunkban hatékonyabbak legyünk, és megtaláljuk azokat a pontokat, ahol változtatásra van szükség. Széles körű reakciókat kaptunk, az ENSZ különböző szervezi, az UNCTAD, az UNIDO, a FAO, valamint a Food World program, vagy a Social Protection Floor Initiative is visszajelzett, illetve az ENSZ élelmiszer biztonsági, élelmiszer ellátás biztonsági főmegbizotja is jelentést, illetve vál, válaszolta a jelentéstervezethez. Ez azt mutatja, hogy széleskörű érdeklődés kíséri a munkánkat. Valéri Rámének tartozom köszönettel, aki a titkárság részéről nagyban támogatott a tervezet elkészítésekor, és persze az árnyék jelentéstevőknek köszönettel tartozom, akik már most az előzetes fázisban részt vettek a munkában. Picit sajnálom, hogy nem sikerült június havában a meghallgatást megtartani, melyet terveztünk, és így a nyári szünet utára kellett ezt elhalasztani, de remélem, hogy így is sikerül ezt majd a plenárison a plenárissal való vitával összekapcsolni, hiszen nagyon fontosnak tartom, hogy a parlament keretén belül nagyobb figyelmet fordítsunk az élelmiszerbiztonság kérdésére, és így a plenáris is megfelelő válaszokat adjon. A tervezetemben a bizottság tavaly, tavaly kibocsátott két közleményére hivatkozom, Egyrészt az EU fejleszté, fejlődő országoknak nyújtott élelmiszerbiztonsági támogatása, szóló közlemény, illetve az EU táplálkozás és élelmiszerrel való ellátás területén fel, való fellépéséről szóló közlemény. Nos, már azóta azonban kiderült, hogy a bizottság közleményét meghaladta az idő, és a bizottság már most azon dolgozik, hogy a témák spektrumát kibővítse. Ilyen módon nagyon fontosnak tartom, hogy a jelentés tervezetemben a bizottságot támogassam. Biztatni akarom a bizottságot, hogy a nutrition, tehát a Ugye nehéz ezt németre lefordítani, nutrition tehát az élelmiszer minősége összetevői nek kérdése, vagy úgy is mondhatnánk, hogy a jó élelmezés, jó minőségű élelmezés kérdése a figyelem homlok terébe kerüljön, és úgy tudom, hogy a bizottság is saját közleményt készít elő a témában az elkövetkező hónapokban. Nagyon jónak tartom azt is, hogy a jelentést olyan időpontban veszük vitára, hogy a közös agrárpolitikáról szóló vitát, vitával érintkezik ez, valamint az energiastratégiával kapcsolatos vitánkkal is párhuzamosan zajlik, illetve a G20-ak találkozójához való előkészületekkel is párhuzamosan zajlik ez. Hiszen kik, hanem a G20-ak tudják befolyásolni ezt a területet? Kik, hanem ők tudnak célirányosan és konkrétan fellépni, és az e, világunk parlamentjeinek és kormányainak figyelmét a e kérdésekre irányítani. Persze mindig előkerül az éhezők száma. Már most többen éheznek a világban, mint az élelmiszer krízis idején 2008-ban. A FAO idei adatai nem állnak rendelkezésünkre bár, de hogyha megnézzük az élelmiszer árak emelkedését, akkor valószínűsíthető, hogy idén már az egy milliárdos határt is túllépjük. Ennyien éheznek tehát világunkban. Nagy tehát az érdeklődés, mely a jelentéstervezetet követi, ezért tehát jelentéstervezetemben főleg az élelmiszerhez való jog kérdésével foglalkozom. Tudatosan említem, bár tudom, hogy nagyon vitatott ez a kérdés magában az Európai Parlamentben, mi több talán nálunk a szakbizottságban is, ennek ellenére az élelmiszer szuverenitás koncepcióját is említem, mondom tudatosan, figyelembe véve a demokratikus szempontot is, utalva arra, hogy a termelők nagyobb befolyással rendelkezenek arról, hogy mit termelnek helyben, mi biztosíthatja számukra az élelmiszerbiztonság céljának teljesülését. Nagyon fontosnak tartom, hogy mind a helyi gyártók, termelők, mind a helyi struktúrák, az igazgatás és a kereskedelmi hálózat egyetértsen ezekben a kérdésekben. picit elcsodálkoztam és elgondolkoztam ugyanakkor azokon a becsléseken, amelyeket különböző pontokon erősítettek meg, és amelyekre magam is szeretném hívni a figyelmet. Miről is van szó? A következőkről. Hogyha az éhezés és a szegénység elleni harcunk során ezek a millenniumú fejlesztési célok, fontos, hogy fejlesztési politikánk változásokat érjen el. Hogyha tehát az éhezés az egyik legnagyobb probléma, vagy esetleg a legnagyobb probléma, amelyel ma szembenézünk, akkor megengedhetetlen, hogy a mezőgazdaságba áradó, elmúlt három évtizedben áradó fejlesztési támogatások drasztikusan csökkenjenek, csökkentek. Itt új prioritásokat kell megfogalmazni. Ez nagyon fontos, hogy ez a költségvetés ismét helyreálljon. Egy munkaanyag is elkészült, amelyet én magam mutattam be itt a szakbizottságban, és sok képviselőtársam, többek között árnyék jelentéstevők felhívták a figyelmemet a spekuláció jelenségére, a mezőgazdasági terményekkel, valamint élelmiszerekkel, mezőgazdasági alapú élelmiszerekkel spekulálnak a spekulánsok, így a francia G8 elnökség kezdeményezését támogatjuk magunk is, miszerint ennek egy olyan témának kell lennie, amelyet az Európai Unió zászlajára kell, hogy tűzzön, mely zászlót a nemzetközi tárgyalásokon is meg kell, hogy lobogtassa, meg kell akadályozni, hogy az élelmiszer és az élelmiszeripar nyersanyagaira irányuló szélsőséges, excesszív spekulációt megakadályozunk. Már igen, nem határidős ügyletekről van szó. Nem. Itt mezőgazdasági termékekkel, és nem arról van szó, hogy megfelelő időben elegendő termék álljon rendelkezésre, nem, ezek spekulatív ügyletek, ezeket pedig korlátozni kell. Így tudunk megfelelni a ránk háruló közös felelősségnek. Nos, elnök asszony, ezek azok a kérdések, amelyeket nagyon fontosnak tartottam itt kiemelni. Megemlítem még, bár képviselőtársaim itt a szakbizottságban is mindig hangsúlyozzák a kérdést. Megemlítem tehát még, hogy a kisparaszti gazdaság szerepét kiemeltem a jelentéstervezetben. Fontosnak tartom ugyanis, hogy a fejlődő országokban a mezőgazdaságban dolgozó emberek 80-90%-a már maga magát nem tudja ellátni, élelmezni. Drasztikus konfliktussal állunk szemben, amely arra hívja fel a figyelmünket, hogy a világpolitikában és az EU által is megfogalmazott keretfeltételeket módosítani kell. Utaltam arra is, hogy a washingtoni konszenzus mely oda vezet, hogy a deregulációt és a liberalizációt forszírozzák a világkereskedelemben, illetve csökkentik a vámokat, ezt a Washingtoni konszenzust át kell gondolni, hiszen ez nem oda vezetett, nem ért el azt a célt, melyet kitűztek a döntéshozók maguk elé, miszerint, hogy az élelmiszerbiztonság növekedjék a világban, mi több ellentétes célt, célt ért el. Nekünk az EU-ban Felelősségünk az, hogy az e energiapolitikai céljaink ne oda vezessenek, hogy a fejlődő országokban az élelmiszert termelő mezőgazdasági területeket kivonják a termelés alól, és um, gyorsan növekedő energiafüveket vessenek rájuk, éhezést okozva. Az is meglepet még, hogy egy olyan, a bizottság egy olyan közleményeire is rátaláltam, amely a területgazdálkodási politikával foglalkozott. Kiderült számomra, hogy ezt a, jel, ezt a véleményt sokan nem is ismerték. Nos, megállapítottam, hogy túl sok tagállam még mindig saját úton jár a terület hasznosítási politikában. Egész egyszerűen a fejlődő országok területeivel való foglalkozásban nagyobb felelősségre van szükség. Láttuk ezt az elmúlt években az élelmiszerválság kapcsán, valamint a gazdasági világválság és az olajválság kapcsán, hogy a nagy koncernek és az államok maguk is hatalmas földterületeket vásároltak fel, és így ezek a területek kikerültek a közvetlen termelésből. Nos, ezek lettek volna főbb iránypontjai jelentéstervezetemnek. Persze vannak olyan témák is, amelyeket felvethetnék röviden, de a jelentés rövidségére való tekintettel ezt nem tudom megtenni, és itt esetleg módosító indítványokkal kell majd konkretizálni ezeket a problémákat, megjeleníteni ezeket a problémákat. Utalok még az élelmiszer csökkenés problémájára, miközben az élelmiszer készletek gyakran az éhezés, az éhezőket segítették meg. Ezen felül felvettem azt a kérdést is, hogy a demográfiai fejlődés milyen irányba mutat, és 2050-ig milyen élelmiszer igénye jelentkezik majd a világban, és milyen politikai lépéseket tesz ez szükségesé. Azután a következtetéseimben, amely ugye személyesebb hangú szövegrész, kijelentem, hogy helytelennek tartom azt a stratégiát, amelyről több tagállamban, például Németországban is vitáznak, miszerint, hogy az ipari államok kell, hogy legyenek azok, akik a növekedő népessége való tekintettel a növekedő világnépességét élelmiszerrel kell majd, hogy ellássák. Ezt téves útnak tartom. Úgy gondolom, ezt a meggyőződésemet már most ki kell domborítani, meg kell akadályozni, hogy ez a véleménye általános véleményé váljon. Ennyit tehát jelentéstervezetem bemutatásaképpen. Köszönöm szépen, szeretnék gratulálni eh, Dimer asszonynak a kiváló jelentésére, és néhány megjegyzést is tennék. Igen, az élelmiszerbiztonság nagyon sürgős, fontos kérdés, és teendőink között prioritás. Teendőink között prioritás képvisel. Az Európai Uniónak jobban kell segíteni a mezőgazdaságot a fejlesztés támogatásában. Való igaz. A pénzügyi műveleteknek az adója is részben fordítható a kistermelőket is segíteni kell. Egy, az egy milliárddal kapcsolat, egy milliárd euróval kapcsolatban nehéz a strukturális okokra gyakorolt hatást lemérni. Egyes végrehajtási javaslatok a bizottság részéről nem a kis és közép üzemekre vannak méretezve, és nem azokra, amelyeket nők vezetnek. Az exporttámogatást 2013-ban megszünteti az EU a az EU a WTO tárgyalások keretében. Az export visszatérítés azonban visszatérhet a nagyon súlyos válság esetén, mint például a tejválság esetén. Ez az európai termelők érdekeit szolgálja. Külön oda kell figyelni arra, a humanitárius segély és a fejlesztési támogatás kombinálása hogyan lehetséges. Itt módosítókat fogok benyújtani. Folytatom Berman úrral. Tessék, a szó. Merci, madame la présidente. Köszönöm, elnök asszony azt hiszem, hogy ez a jelentés kiváló, és mutatja, hogy mennyire megváltozott a helyzet a mezőgazdasági politikában. A költségvetés vidékfejlesztési és kap része a 80-as évektől mostanáig 18%-a 3%-ra csökkent 2000 után legalábbis nem nő. Ez az élelmiszerválságra vezethető vissza. Mm, nagyon rossz példák vezettek ide, jellegzetesen felhívja a figyelmüket a vidékfejlesztésre. Eh, amikor ebbe a szakbizottságba kerültem, akkor eh, nagyon csodálkoztam a vidékfejlesztésről, mezőgazdaságról. Senki nem beszél, én abból a szakbizottságból, az Agriból eh, kerültem ide. Petricát olyan nevében beszélek, aki elnézést kér, hogy nem lehet itt. Ő a szociáldemokraták részéről a az árnyék jelentéstevője, a kiváló Cimmer jelentésnek. Néhány megjegyzés. Tehát azt hiszem teljes mértékben igaza van Gabriel, hogyha al, amikor aláhúzza, mennyire szükséges a ö, zárócég spekulációra odafigyelni, és szabályozni a piacot, amikor az ö, áru ö, származékok jogokról szólunk, a föld megszerzése, eh, például a termőföld megszerzése is ide tartozik. Egyetértek, hogy a kapot eh, meg kell reformálni, pedig oly módon, hogy eh, többé a mezőgazdaságot ne hátráltassa a fejlődő országokban, a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban azonban pessimista vagyok, mert ott nem volt szó ilyen változásról, hogy az európai költségvetést az ilyen 21. század igényekhez kellene igazítani. A, a jövőben a támogatást törölni, ezt szinte mindenki elutasítja ö, 10 milliárd euró volt, 300 millió jelenleg, de még mindig túl sok, le, meg kell állítani ezt a rendszert, szégyen létezik. Egy módosítat javasolnék Gabriele a harmadik cikkhez, mikor felhívja az EU-t, eh, hogy a mezőgazdaság is legyen része a fejlődés támogatásnak, és a nemzeti terveket is támogatjuk. Nos, nem a mezőgazdaságot kell támogatni, eh, hanem a vidékfejlesztés. Kenyában lát, jártam, eh, észak-nyugat Kenyában múlt héten. Nagyon szegény mezőgazdászok vannak, nagyon rossz száraz fölve, földek és kiszáradt folyók. A homokba ásnak és keresik a vizet. Ott mi is kell ahhoz, hogy túlélje a földműves, ahhoz vagy az állattenyésztő, ahhoz ahust kell szállítani, de kell iskola, klinika, út, teljes infrastruktúra, amely a vidék fejlesztést támogatja. Ezért azt mondanám, hogy nem csak a mezőgazdaságot kell támogatni, hanem a vidékfejlesztést általában. Összességében nagyon jó jelentés, sőt még kitér a az élelmiszer szuverenitásra, ami egyfajta tabú a mezőgazdasági vitákban. Köszönöm szépen. Monsieur Govenz, Govenz úr, annyi a szó. Köszönöm szépen. Elnök asszony, Gabriel Zimmer érdeme, hogy nagyon érdekes jelentést írt, nagyon okosan elemez, és többször is megvitattam vele a munkáját. Minden erőfeszítést megtett, hogy szakértelemmel kezelje a témát. A megjegyzéseim nem az ő jelentésére vonatkoznak, hanem a témára. Azt hiszem, hogy a reakciója a nemzetközi közösségnek, amikor látja Zimmer asszony által látja problémákat, túl reaktív. Valaki emlékszik -e arra, hogy a nemzetközi közösség tematizálta volna ezt öt éve. Nem, senki. Amikor a Világbank tematizálta, akkor mi nem akik addig nem beszéltünk erről, elkezdtünk gondolni a mezőgazdaságra, de hát megfelelő koherencia nélkül. Az inkoherenciával kezdeném, és a túlzásokkal. Úgy vélem, szemben azzal, amit Teis Birman mondott, pedig vele általában egyetértek, hogy nem elég önostorozást végezni európai szinten, az export szubvenciónak a fontosságát alulbecsüljük. 30-al kellett elosztani, 30, egy 31-re csökkent ez a szubvenció, ez a támogatás. Évek óta járok ebbe a parlamentbe, ugyanazt mondjuk, az adatok pedig alapvetően megváltoztak. Ebből az következik, hogy önvizsgálatot kell végezzünk. A stratégiának vannak sarkalatos pontjai, amikor a az élelmezésről beszélünk. Nem szabad elválasztani a kérdéseket, nem csak mezősági dimenzió van, nem csak élelmezési, hanem ezek összefüggenek. Azt látom, hogy gyenge, közepes a nemzetközi ö, szervezeti felépítés, üvölteni lehetne ettől. A FAO-nak van hatástanulmánya arról, hogy hogyan hat ki a támogatás a világ élelmezési helyzetére. Évek óta keresek ilyen dokumentumot a faunál, a legnagyobb ilyen szervezetnél. Te hiába. Nagy a hiány. Elsősorban arról van szó, hogy a fejlődő országok képtelenek maguk intézni az ügyeiket. Nekik kell megmondani, hogy mi nem stimmel. Az a különösen drámai ebben a témában, hogy képtelenek kordált választ adni erre a problémára. És azért nincs ö, meg az alapvető jog, az élelemhez való jog. Egyszerűen nem sikerül tisztelben tartani. Ö, ipari kereskedelmi cégek, vagy ahogy Cimerasszony mondja, államok is földeket vásárolnak fel. Nem ez a probléma, az a probléma, hogy azon országok nem fognak tudni megfelelő erőforrással rendelkezni és élelmiszert termelni. Ugyanez vonatkozik a kereskedelemre. Ezzel kapcsolatban szeretnék utalni egy Bill Clinton kijelentésre az amerikai szenátus előtt a haiti földrengés után bevallotta Bill Clinton, hogy felelős azért, hogy Haiti nem tud elég élelmiszert termelni. Azok, akik Haiti történelmét ismerik egy kicsit, tudják, hogy a mezőgazdasági termelék képessége az 50 év alatt, utóbbi 50 év alatt nagyon sokat csökkent. Clinton volt olyan vak, mert ő bátor, hogy ezt bevallja, és azt mondta, hogy ez botrányos, és személyesen felelős vagyok ezért a helyzetért. Elmondta, hogy ez kereskedelmi kérdés. Kapcsolatok kérdése az iparosodott és a fejlődő országok között. Nem szabad elfelejteni, milyen alapvető jogok van, például az élelmez való jog. Zimmer asszony ugyanezt megfogalmazta, amit mondok a jelentésében, és ez besületére válik a munkák nem fog befejeződni Cimer asszony jelentésével állandó előadó kéne legyen ő ebben a kérdésben. Van olyan út, amely sikerhez vezet, van, ami sikertelenséghez. Zimbabwe megmutatta, hogy hogy nem szabad csinálni. Monopóliuma van egyeseknek, ők a földek tulajdonosai. Hogyha rossz helyzetből indulunk ki, akkor minden megkérdőjeleződik, mind Zimbabwe-ben. Javaslatokat kell tenni, okos javaslatokat. Ö, ö, visszatérő elem hozzászólásaimban a felő országok artikulációs képességét kell növelni. Ők ö, kell ö, segély kérést hallassanak. Nem szabad az alapvető jogoktól megfosztani őket mert ott nincsenek emberi jogok. Cimmerasszony jelentése kiváló alap ahhoz, hogy tematizáljuk ezt a kérdést, amely alapvető fontosságú. Szeretnék köszönetet mondani neki a frakcióm nevében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mitchell, Mitchell úrnak adom át a szót. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm ezt a jelentést, és Cimmer kolléganőnek köszönöm a bevezetőjét és kommentárjait. Általában az irányvonalat támogatom. Én voltam az előadója a sürgősségi élelmiszer segélye kapcsolatos szabályzásnak. Sokszor azért vannak lázongások, mert nincs elég élelmiszer a miniszterekkel találkoztam, és meg felmerült, hogy miért nem sikerült a bizottság elnöke által javasolt több milliós támogatást megkapni. A, végül is a, az egymilliárdot megkaptuk különböző bizottságok segítségével, mert többlet volt a mezőgazdasági alapokon belül ha nem is egy milliárdot, de mégiscsak jelentős összeget szereztünk. Hogyha az emberek lázongolnak, mert nincsen élelmiszer, akkor milyen empátiával viszonyulunk ezekhez a problémákhoz? Fontos kérdésről van szó. Én hiszek a szabad piacokban, de néha úgy gondolom, hogy amikor a szabad piacokról beszélünk, akkor nem igazán szabad piacokról van szó. A tömegtájékoztatás szabad, a szerkesztők, újságírók azt teszik, amit a főnök kér tőlük, hiszen a főnök fizeti a fizetést. Ugyanígy van a piacokon, mert egyesek manipulálják a piacokat. Meg kell nézni a spekuláció és a jövőbeli élelmiszer ügyletek kapcsolatát. Szerintem ezzel foglalkozni kell. Vannak emberek, akik nem törődnek a következményekkel, ő nekik csak a profit számít. Ha megnézzük a, az etikáját itt a dolgok működésének, akkor szerintem ezzel a kérdéssel foglalkozni kellene. Örömmel látom, hogy Cimmer kolléganő a táplálkozás és az élelmiszerbevitel kérdését is felvetette. Ironikus, hogy egyes országokban a fejlődő országokban eh, elhízás probléma van, hiszen nem megfelelő élelmiszereket esznek, hogyha esznek. És ha megnézem, hogy eh, a, hányan halnak meg nem fertőző betegségekben, Bill Gates egyébként eh, néhány héttel ezelőtt találkoztam vele, és beszéltünk erről, a fiatalok és egyéb problémák, egyéb korúak problémáik, de sokszor főként, főként nők meghalnak szívrohamban, és ezek nem fertőző betegségek. Miért? Valószínűleg a rossz táplálkozás miatt. Zimbabwe helyzet. Valóban sokkoló látni, hogy mi történt Afrika élés kamrájában. Amikor a sürgősségi élelmiszer rendelet előadója voltam, akkor a tájhatóságok megjelentek, és azt mondták, hogy nálunk élelmiszer többlet van. Vietnámot táplálni tudjuk, és a bizottságot próbáltam mozgosítani a együttműködés szükségessége regionális szervezetekkel, különböző országokkal, országcsoportokkal felhasználva ebben az esetben ügynökként vagy közelítőként a táj kormányt, együttműködve velük azért, hogy a régiót támogassuk, Felteszem a kérdést, hogy lehet, hogy tájföld élelmiszer exportőr, és hasonló feltételekkel a környező országok megéheznek. Fel kell tennünk ezt a kérdést. Visszatérek egy másik problémára nem a biolról, meg az etanolról van itt szó, hanem azok az emberek, akiknek van egy kis földterületük, akkor másképpen fogják kezelni a földet, nem csak azért fognak termelni, hogy a piacon értékesítsék az élelmiszert, hanem maguknak, a családjuknak is. Ott van a spekuláció, de meg kell nézni azt is, hogy az embereket hogy lehet rávenni arra, hogy legyenek, legyen saját földjük, kis gazdaságuk a jövő érdekében. Nagy kérdés ez. Talán állandó előadóra lenne szükség a témában, nem tudom, de ezt napirenden kell tartani. Cimmer asszony által felvetett legtöbb ponttal együtt egyet tudok érteni, de meg kell nézni a részleteket majd a néppártban is megvizsgáljuk, de általában a jelentés általános irányvonalát támogatom. Köszönöm, Mitchell úr, Deva úr. Elnök asszony, Címer asszonynak köszönöm a kitűnő jelentést. Egyetértek azzal, amit mondott, legalábbis annak nagy részével, de ami a földek elorozását illeti, ez aggaszt engem. Szerintem nagyon emotív kifejezésről van szó. Egy, kettő, még ha Szaudarábia az egyik gazdag öbölbeli ország egy másik országban hatalmas területet szerez meg, az az ország, amely investált, soha nem tudja azt elvinni, azt a földterületet, hát nem tudja a hajóra felrakni és hazavinni. Idővel a földdel kapcsolatos felelősség mindenképpen a helyi hatóságoké lesz. És hogyha a kapcsolatok romlanak, akkor a helyi hatóság, a helyi hatóság vagy a nemzeti kormány államosítja a földet, ez már többször előfordult bárhol a világon. Például Sri Lankában a kormány az én földemet is államosította. Úgyhogy ez ne legyen olyan nagy gond. Egyébként 4000 hektárt vettek el tőlem. A kormány mindig államosíthat földet, és a külföldi befektetők a földet elvinni nem tudják. Így a tulajdonosok, vagy a tulajdonlás felelőssége a nemzeti hatóságokért. A szaudi hadsereg lehet, hogy abszurd lenne, nem küldhet hadsereget, és nem vezethet villanyáramot a kerítésbe, hogy védje a földet. Ez lehetetlen. A lényeg az, hogy bár befektetnek a földbe, de ezt mindig visszaveheti a nemzeti hatóság. Két mondatot ír bele egy törvénybe, és államosít. Úgyhogy ez engem annyira nem aggaszt. Szerintem egyébként ez kitűnő ez a jelentés. Elnök, köszönöm Deva úr, most pedig átadom a szót a bizottságnak. Öltof úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony. A bizottság nevében is nagyon nagyra értékeljük Gabi Cimmer jelentését, nagyszerű jelentés ez. Nagy örömömre szolgál az, hogy láthatom, hogy a bizottság által felvetette észrevételek megjelennek a jelentésben. Gondolok arra tényre, hogy például az agroökológiai projekteket prioritással szeretnék ellátni, illetve hogy az élelmiszer kérdése megjelenik. Ráadásul az élelmiszer biztonsága sok aspektusára tekintettel vagyunk, nem csak a mezőgazdaságira. Másrészt a jelentésben valahogy nem jelent meg az élelmiszer alap okairól nem szól ez a jelentés, de örömmel hallunk erről többet. De ez csak egy oldal A Megjegyzéseimet négy csoportba osztom. Elsősorban. az élelmiszer biztonság és az élelmiszer szuverenitás kérdésével kapcsolatban. Erre az utóbbit a jelentéstevő vezeti be. Nos, a bizottság mindig a food security, az élelmiszer biztonság fogalmat használja. Egyszerűen azért, mert a food security fogalmát nemzetközileg elismerik, mindenki tudja, hogy miről beszélünk, ha erről beszélünk. Hát a food sovereignty, az élelmiszer szuverenitás kérdése, egy olyan koncepció, amelyről nincsen um, általánosan elfogadott definíció, és ilyen módon más-mást gondolnak róla az egyes szereplők. A food sovereignty és a right to food viszonyosa teljesen világos. Tehát a bizottság amellett tör láncsát, hogy egyértelmű fogalmakat használjunk, bevetteket. Másodszorban. A jelentés azt mondjam, hogy az Európai Bizottság a gender kérdésére nem helyezett kellő hangsúlyt e kérdéskörben. Hát a gender nagyon fontos kérdéskör az élelmiszerbiztonság kérdését vizsgálva, nem csak a mezőgazdaság területén, hiszen a világ sok helyén nagyon sok um, női gazdálkodó dolgozik, mi több vannak országok, ahol a gazdálkodók többsége nő. Nem csak erről van szó, hanem a háztartáson belüli élelmiszerellátás kérdéséről is van szó, illetve a területhez és a más forrásokhoz való hozzáférés kérdéséről is van szó, és bizony itt a gender kérdése, a társadalmi nem, és a biológiai nem kérdése nagy szerepet játszik. Köszönjük tehát a jelentéstevőnek, hogy erre a kérdésre nyomatékkal rávilágított. A harmadik kérdés, melyről szólni szeretnék, a termőterület kérdése és itt, vala, itt, itt helyesbíteni szerették a jelentéstevő 17. jelentésének 17. pontjában, a Voluntary Guidelines of Land Acquisition-ről van szó, de másként hívjuk ezt mi, mégpedig Voluntary Guidelines on the Tenure of Land Fisheries and Forest téréről, tehát egész egyszerűen a bizottság iránymutatását a jelentéstevő 17-es pontban nem pontosan idézi. Azután a jelentéstevő nemzeti és nemzetközi szinten kötelező rendeletekért kiállt. Nos, a kidolgozott iránymutatások, például az afrikai eh, termőhely, ter, termőterületre vonatkozó iránymutatások, vagy a FAU iránymutatásait a nemzeti jogalkotónak kell eh, kötelező érvényű törvényi átalakítani. Ez az elképzelés ám a kötelező érvényű nemzetközi rendeletek problematikusak, hiszen nincsen nemzetközi jogi mód ezeket megvalósítani. Erre szeretném felhívni Becses figyelmét a jelentéstevőnek. Negyedik pont az árvolatilitás, az áringadozás. Nos, az áringadozás kérdésére nagyon nagy figyelmet fordítanak mostanában. Néhány héttel ezelőtt a nemzetközi szervezetek módosított jelentését olvashattuk el, amelyet a g 20 francia elnöke, elnöksége kért be, és megkérdezte őket, hogy mit lehet tenni a szélsőséges ár volatilitás, ár érzékenység, ár ingadozás ellenében. Nos, itt a nemzetközi szervezetek nagyon sok szempontját megvizsgáló világot tettek az árvolatilitásnak, és ezek közül csupán egy a spekuláció. A jelentéstevő látásmódjában az árvolatilitás jelentős ö, tényezője a spekuláció. Ám a nemzetközi szervezetek jelentései meglehetősen árnyaltak e tekintetben. Világosan szólnak ezek a jelentések arról, hogy a futuresekkel és a hedgeléssel való tevékenység hasznos, de a szélsőséges spekuláció káros. A szélsőséges spekuláció úgy definiáljuk, hogy a, ráfordít, hogy a pénzügyi szereplők a pénzügyi szereplők számát és ráfordítását hasonlítjuk össze a hagyományos árutősdéken dolgozó szereplőkkel. Valóban a szélsőséges spekuláció káros, és az Európai Bizottság is sor javaslatot te, törvényterve, szövegtervezetet készített el ezen tevékenység kiküszöbölésére, például a piaci transzparencia, átláthatóság megteremtésére. De mindez ne felettese velünk, hogy az árvolatilitást nagyon sok más tényező is meghatározza. Vannak olyan alapvető tényezők, amelyek a piac összefüggései erőivel függenek össze, a kereslettel és a kínálattal végezetül. Tehát azt mondhatjuk, hogy egy hogy az olyan piacon, amelyen esetleg egyes termékek eh, kisebb keresztmetszetben szűkösen állnak rendelkezésre, mi több a piac előreláthatatlan, nagyobb áringadozás eh, várható és a 2008-as ára élelmiszerválság pedig az export tilalmakkal és az export korlátozásokkal is összefüggött. Ezt sem szabad elfelejtenünk, látva, hogy keresve annak a lehetőségét, hogy hogyan tudjuk a világbeli partnereinkkel a piaci korlátozások előrejelezhetetlenségét megakadályozni. Azután az ár volatilitás, illetve a gabonatartalékok kérdéséről. A nemzetközi szervezetek nagyon határozottan lépnek fel az ellen, hogy a gabona tartalékokkal befolyásoljuk a gabona áralakulását. Azt mondják ezek a szervezetek, hogy ez költsége nem volt költséghatékony, és megnyitotta a politikai beavatkozás, illetve a korrupció útját. Tehát talán érdemes volna, hogyha a jelentéstevőt átgondolná, amit mond. But in general, as we said at the beginning, the Commission welcomes this, uh, this report. Ennyit szerettem volna mondani, de természetesen az Európai Bizottság üdvözli a jelentést, és nagyon sok értékes szempontot lát benne. Köszönöm, asszony, akar záró megjegyzéseket tenni? Köszönöm szépen. Köszönöm a sok észrevételt, megfigyelést, amelyek már a, a tervezet első tárgyalása során is megjelentek itt most, és azt hiszem, hogy itt a szakbizottságban egyetértünk majd a jelentéstervezetemet. Úgy készítettem el, Deva úrnak mondom, hogy bizonyos elvárások területén, mondjuk a land grabbing területén ne fogalmazzak túl szélsőségesen, hogy lehetőség szerint konszenzus jöhessen létre itt a szakbizottságban. Köszönöm az észrevételeket, és nagyon jó volna, hogyha további vitákat folytathatnánk erről. Biztos, hogy a meghallgatás, melyet a szakbizottságunk előkészített, jó lehetőséget kínál erre. Hiszen nagyon célrevezetőnek tartanám, hogy azon gondolkozzunk, hogy az élelmiszerbiztonság, illetve az élelmiszerhez való jog kérdése kapcsán a kap reformjáról szóló vitában nem gondolkozhatnánk-e? Elegendő csak az exportszubvenciókról gondolkozni, vagy pedig nem kellene tovább menni, és nem kellene a kérdést feltenni, hogy mi is történik az EU-n belül, illetve mi történik a világban, ahol a gazdálkodók mezőgazdasági nyersanyagokat állítanak elő, és majd, hogy nem mindenhol a bekerülési árnál kevesebbet kapnak a terményeikért. Tehát a bekerülése ár alatti árat fizetnek nekik. Na most más a helyzet a fejlődő országokban és az EU-ban, hiszen az EU-ban van kiegyenlítő fizetés, és ez a támogatás alakítja át a fejlődő országok és a EU gazdáinak a helyzetét. És itt akkor még az export szubvenciókról nem is beszéltünk. Tehát úgy gondolom, hogy a kap reformja kapcsán igazi mély problémákkal kell majd foglalkoznunk. Egyéb iránt el kell, hogy mondjam, hogy helyesnek tartom hogy a szakpolitikák koherenciájára felhívjuk a figyelmet. A kap, a kereskedelmi politika, a fejlesztési politika, a, ö, és az energiapolitika kérdéseit összhangba kell megjeleníteni, és üdvözlöm, hogy a bizottság is ilyen megközelítést alkalmaz. Például, hogy a nőket minden területen, kvázi horizontálisan kell helyzetbe hozni. És így lehetőséget kínálunk a fejlesztési politika és a, a környezet tudatos növekedés számára. Fontos tehát, hogy az ilyen hiányosságokat is kiküszöbölhessük. Aztán még van egy észrevételem. A FAO érintett jelentésem, a kötelező iránymutatásokra vonatkozó jelentés, te az én jelentéstervezetemben elől a főszövegben pontosan idéztem, a későbbiekben csak utalok erre a FAO jelentésre. Ami pedig a volatilitást illeti, tisztában vagyok vele, hogy az ár ingadozásnak, az ár érzékenységnek több oka van, de mindig az a benyomásom, hogy az Európai Bizottság a spekuláció szerepét eh, az árvolatilitásban mindig csökkenteni akarja, úgy akar tenni, mint hogy ez nem volna olyan fontos, nem volna olyan jelentőségteli. Nos, hát itt más-más véleményen vagyunk, tisztelt bizottság, és azt hiszem, hogy a mi szakbizottságunk feladata lesz az, hogy eldöntse, milyen véleményt fogad el. A módosító indítványokkal kérem, hogy segítsenek a tervezet javításában. Köszönöm szépen, Cimmer asszony. Június 20-a 18 óra módosítás leteresíteni határide július 13-án lesz a szavazás. Most pedig Schneeber Jestrem asszony véleménye következik. Nyersanyagokra vonatkozó hatékony stratégia Európa számára, az ITRE számára sok fejlődő országot érint. Butikofer kolléga a az illetékes Schneeber Jesztrám asszony kap szót. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogy a mondotta az imént, nagyon fontos jelentéssel van dolgunk. Az ENSZ 2050-ig körülbelül 300 százalékos növekedéssel számol a nyersanyag igény területén, nyersanyag kereslet területén. Bütikofer kollega itre, itrében elkészített javaslata nagyon jó. Mi egy-két fejlesztés politikai kérdést szeretnénk jobban figyelembe venni. Melyek ezek? Egyrészt a szakpolitikák, szakpolitikák közötti koherencia, Másodszorban pedig az úgynevezett GSP rendszer, tehát a preferencia rendszer alternatívái, az óvatosak kötelmé, kötelmére vonatkozó mechanizmusok áttekintése, egy javaslat a bizottságnak egy transparencia kezdeményezésre vonatkozólag. Hatalmas témakörrel van dolgunk. És természetesen még sokkal hosszabb jelentést is lehetne írni, és egy-két pontot biztos épp ezért kell kihagyni, de a módosító indítványok keretén belül ezekre még ki lehet térni. Melyek ezek? Például az a tény, hogy az intézkedéseket, mint az olyan, az, mint a nyersanyag kezdeményezésre vonatkozó intézkedések hosszú időt fognak igénybe venni. Ezért arra utalok, hogy főleg az arányos és megfelelő szerződések tárgyalása, elérése nagyon fontos. Fair, hosszú távon fenntartható és ugyanakkor rugalmas nyersanyag szerződésekre van szükség. Vannak pozitív tapasztalataink, például a gyémánt szerződések területén Bocvánában. A célok elérése érdekében fontos tehát, hogy a jogi tanácsadást is megerősítsük azért, hogy az afrikai szereplőket a globális nyersanyagvállalkozások jogi osztályaival szemben megerősítsük. És persze azt is meg kell akadályozni, hogy arra is figyelemmel kell lenni, hogy Kína és mások nem az EIT kezdeményezés részesei, tehát vannak nagy országok, amelyek tudatosan nem vesznek részt az EIT-ben. Itt a megfelelő kitermelési járulék kérdését is meg kell jeleníteni a szerződésben, amely ki figyelembe veszi a nyersanyag világpiaci árát, kitermelése mennyiségét. És al egész addig, amíg egy nyersanyagot valaki kitermeli, vagy exportálja, akkor ez eh, ebből az államnak, az állam költségvetésének, vagy egy alapítványnak kell, hogy eh, jövedelme legyen, Norvégia volna az utóbbira példa. Ezeket a eh, részesedéseket viszonylag könnyen ki lehet számolni. Aztán az utolsó felvetésem a kitermelő országokban az érték többlet készítése vagy hozzáadására való kapacitás kidolgozása. Mondok erre példákat. Németország, Mongólia, Németország, Kazaksztán ahol Németország segített abban, hogy a nyersanyagokat feldolgozhassák, és így hozzáadott értéket termelhessenek nem győzöm kellőképpen hangsúlyozni, hogy milyen fontosak az átláthatóságot szolgáló kezdeményezések, ezek a gazdaság érdekeit szolgálják. A Paul Collier National Resource Charter egy ilyen magánkezdeményezés, amely a az újra való államosítás eh, ellen is véd, és a hosszú távú partneri kapcsolatok alapja. Aztán szólunk még a katonai konfliktus prevenció kérdéséről, a nyersanyagokhoz való hozzáférés területén. Ez egy igazi hosszú távú feladat, valamint a stratégiai nyersanyagok kiválasztásáról, amelyek eh, amiről idáig túlontúl szűk kebli megfogalmazás élt a dokumentumban. Egyetlen ipar, ha így fogalmazhatok, tyúk szemére se akartak idáig lépni, a jogalkotók, de fontos, hogy a 12 stratégiai nyersanyagot kiválasszuk. Köszönöm a módosítósaikat, az mentek benyújtásának határideje május 26-a, tehát kettő nap múlva köszönöm. Madame Sargentini. Sargentini asszonyi a szó. Tessék. Dank u, voorzitter. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a, az előadónak a véleményt. Az AFET-ban már szavaztunk a nyersanyagokról, és jó látni, hogy a parlamenten belül több szakbizottság is foglalkozik ezzel a témával. Nem meglepő, hiszen az egész európai ipart érinti a geopolitikát, a geopolitikai kapcsolatokat a világban, de kihat a fejlődő országokra is. Előadónk szólt nagyon fontos kérdésekről pontosítani lehetne egyes elemeket, és úgy reméljük, hogy az ITRE bizottsághoz e, így ér el a dokumentum, és lehet javítani rajta. Az e, hiányzik a vitából itt és máshol, e, hogy nekik van valami, amit mi szeretnénk, lehet átláthatóság, korrupció elleni harc, de javaslatot kell tenni, Mégpedig arról van szó, hogy ők el akarják adni a terméküket nekünk, vagy együtt akarunk terméket előállítani. Nem arról van szó, hogy egyes szabályokat megállapítsunk, vagy lemásoljunk akciókat, például kínai akciókat. Itt méltányos kereskedelem kell, és nem csak befektetés. A, be, a fejlődő országok befektetői rosszabb helyzetben vannak, mint a fejlett országokéi. Legyünk koherensek az eljárásunkban. Az első cikkben teljesen világosan fogalmaz az előadó, de talán még lehet világosabban is ennél. Itt arra gondolok, hogy hogy alakul az export, igenis profitáljon az illető állam az export termékekből, legyen az alkohol, cigaretta vagy más. Azt javasolnám, hogy a fel nem használt nyers termékek magasabb export adó alá kerüljenek, mint a félig kész, a félkész termékek. Olyan politikát kell kidolgozni, amely a fejlődő országok fejlődését segíti elő. Meg kell előzni azt, hogy egyes országok konfl- fegyveres konfliktusba keveredjenek a talajban található nyersanyagok miatt. Ö, bizottság Kotié úr. Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném jelezni, hogy a teremben jelen vannak azok a kollégák, akik az ipari főigazgatóságot képviselik, ami az ajánlásokat, javaslatokat illeti Semmi problémám ezekkel, csak pontosításokat mondanék. Természetesen az elsővel kapcsolatban, amely a koherenciára vonatkozik a fejlesztési politikában, ezzel egyetértünk, ez világos is. A közlemény, amelyet kaptak, már is erőfeszítés, konkrét erőfeszítés ebbe az irányba. Miután a Lisszaboni szerződés életbe lépett, a fejlesztési politika koherenciája nem csak elv, hanem jogi kötelezettség, ami az SPG-t illeti. Szeretném megnyugtatni az előadót. Kevés nyersanyag a mezőgazdaságon kívül van alávatva a vámnak. Itt gondolok a bányászat terméke, termékeire. Másrészt a rendszer 2013-ig meghosszabbodott. A harmadsorban pedig az SPG rendszerre a bizottság újabb szabályokat fogadott el 2014 utánra vannak érdekes innovációk, de e, nincsen kockázat azzal kapcsolatban, hogy ez mire e, terjed ki, legalábbis a e, bizottság által a tanácsnak és parlamentnek benyújtott dokumentumban. Ami az átláthatóságot illeti, azt hiszem, hogy ugyanazon a hullámhosszon vagyunk. A közleményben akár csak a az előző 2008-as közleményben világos, hogy átlátható kell legyen a bányaipar. Természetesen tudunk azon innovációkról, amelyet a Dodd-Frank törvény hozott az USA-ban. Készen állunk ezt a tapasztalatot hasznosítani. Most készítjük elő a dokumentumot a nagy multik átláthatóságáról évenként, országonkénti reportingot tervezünk, ami a Beivel Európai Befektetési Bankkal való együttműködést illeti, az EIB-vel való együttműködést illeti, azt hiszem, hogy nincsen itt ok a problémára. Minden esetre a monitoring szükséges, amint az EIB a projekteket jóvá hagyta. utalás történik a növekedésre, az inkluzív növekedésre, inclusive growth, ami fontos elemként jelenik meg a ö, jövőbeni fejlesztésről, ö, fejlesztési politikáról szóló zöld könyvben. Ami a kisüzemeket illeti, bányaipari ö, kisüzemeket illeti, elég nehéz területről van szó. Itt kevés az adat a formális iparról. Az egyik gond az, hogy hogyan tudjuk az informális gazdaságból a formális gazdaságba való átmenetet megkönnyíteni. Nagyon szétaprózott ez az ágazat. Végezetül pedig szeretném jelezni, hogy a méltányos megállapodás megkötése a nagy multik és a fejlődő országok között. Nos, ez olyan terület, amelyet figyelemmel kísérünk, de sok érdekelt fél van például a világbank, amelynek van egy trust fundja, és azt támogatja az erőfeszítéseket. Az Afrikai Fejlesztési Bankot is meg kell említsem, és az Afrikai Unió bizottságát is, amely kész együttműködni velünk ezen a területen. Most vizsgáljuk, hogyan erősíthetjük a már létező eszközöket. Végezetül pedig az exportvámokkal kapcsolatban, exportadókkal kapcsolatban ezt több ágazatban nem szívesen látják nem mindig egyeztethető össze a VTO kötelezettségekkel. Persze vannak kivételek, de minden fejlesztési közgazász azt mondja, hogy vannak hatékonyabb eszközök, amelyek az átláthatóságot jobban biztosítják, és az adóbevételeket is könnyebb elérni velük. Persze nem könnyű a reform megvalósítása olyan országban, ahol az irányítás nem tökéletes. Itt le is állnék, és az ipari főigazgatóságbeli kollégámat kérném meg arra, ha megengedi, hogy pontosítsam. Elnök azt, hogy nem volt róla szó, ezért nagyon gyorsan kérem. A vállalkozási főigazgatóságot képviselem, és koordinátor vagyok a közlemény kapcsolatosan a nyersanyagok témának. Szeretnék itt egy dolgot kiemelni. Az általános elvek mellett egyébként a kollégám már néhányat ezek közül ismertetett, szeretném, szeretnék csatlakozni az előző hozzászólókhoz, parlamenti képviselők hozzászólásához. Vagyis az általános elveket konkrét eh, cselekvéssé kell átalakítani. Ezt kérik az afrikai országok. Például az afrikai bányászati régió eh, fejlesztéséhez egy konkrét eh, úti tervet dolgoznak ki, ez már az utolsó, végső stádiumba érkezett, és az EU-t arra kérik, hogy támogassa őket. Most a megállapodás novemberben, tavaly novemberében írtuk alá az Afrikai Unióval, van egy közös cselekvési terv, bányászat és nyersanyagok címmel jó kormányzat, a szakértelem, geológiai ismeretek. Most van egy átfogó, összefogó program, és az érdekeltek bizottság parlament most támogassanak bennünket, kérik, és amit most kérnek, egyébként ez most kapcsolódik az egyik parlamenti képviselő felszólásához, legyen egy szeminárium az EU és az afrikai szakértők között a bányák adóztatásáról. Egyébként ezt a programot támogatjuk, és szeretnénk, hogyha az önök jelentésében, ha lehet, legyen utalás erre az EU-Afrikai Unió együttműködési megállapodásra az említett témában. Elnök, köszönöm. Most átadom a szót az előadónknak. Szeretnék összetett mondani mindazoknak, akik hozzászóltak. Mint mondtam, május 28 a módosító indítványok leadásának határideje. Nagyon sok mindent lehetne még a jelentésemhez hozzáfűzni. Örülök annak, hogy az ITRE bizottság irányvonala és a kollégák hozzászólásai közös vonalat követnek, ez nagyon jó dolog, jó jelzés vagyis május 26 a leadási határidő, és az ITRE-ben az adás június 30-án lesz, a devébe június 14-én, úgyhogy június 30 előtt kell átadnunk a véleményünket, figyelembe véve a fordításra szükséges időt is. Két eh, héttel ezelőtt két eh, bizottsági tagunk részt vett egy ENSZ konferencián, ami a az ENSZ negyedik konferenciája volt a legkevésbé fejlett országokról a cél, hogy erősödjenek ezek az országok és állampolgáraik életkörülményei. Deva úrnak adom át a szót, mert a delegációnak ő volt a vezetője. Deva úr a szó. Köszönöm, elnök asszony. Um, Madam Chairman, this uh, mission to the UN. Közben egyesek távoznak. Ez a misszió uh, az ENSZ-be a legkevésbé fejlett országok konferenciájára. Ezzel kapcsolatosan szeretnék kollega nőimnek köszönetet mondani, akik lehetővé tették számomra, Eleni, Teokarusz asszony és Korina Kratú lehetővé tették számomra, hogy én legyek a delegáció vezetője. A fejlesztési titkárság is támogatott minket. John és Tom, aki most nincs éppen jelen. Egy sor találkozónk volt, de még mielőtt az ENSZ ülésre elutaztunk, a biztost és a bizottságot tájékoztattuk, hogy mi nem csak tanácsadóként akarunk oda menni, nem, teljes jogú részt kívánunk magunknak biztosítani az ENSZ konferencián, és kértük a biztost, hogy tisztelettel bánjanak velünk, és egyelő alapokon, azonos jogokkal vehessünk részt ezen a konferencián, mint az egyéb meghívottak. Ezt rögzítettük, és köszönöm Pibalks, Pibalks úrnak, aki nagyon sok erőfeszítést tett azért, hogy bennünket is egyenlő partnerként kezeljenek, és ne másod rangúként. Így be tudtunk lépni a plenáris terembe is, bárkivel tárgyalhattunk, akivel akartunk. Jelen voltunk a konferenciákon és a szemináriumokon, úgyhogy teljes jogú résztvevők voltunk az ENSZ tevékenységében rendezvényen, így nagyon hálásak vagyunk a biztosnak, aki elintézte, hogy itt demokratikus alapon vegyünk részt, főként akkor, amikor az adófizetők pénzéről van szó. Miért fontos ez az esemény? Közel tíz évvel ezelőtt a szakbizottságban elfogadtunk egy jelmondatot, minden csak fegyvereket nem. Ezzel a legkevésbé fejlett országoknak lehetővé tettük, hogy egy picit fejlettebb országok legyenek de tíz év után csak két országnak sikerült előre lépni, a többiek még mindig megragadtak ott, ahol voltak. 48 országot jeleznek ma legkevésbé fejlett országnak. Mechanizmust hozunk létre azért, hogy ezek az országok exportálhassanak az EU-ba korlátozás nélkül és ezt mi bármit, csak fegyvereket ne akciónak neveztünk. Majd pedig mit tudtak exportálni? Mezőgazdasági termereket. Később ezt a jelmondatot átalakítottuk arra, hogy minden csak gazdaságokból érkező vagy mezőgazdasági termékeket nem. Az általános konklúzió végül is az, hogy a következő tíz évben felére kellene csökkenteni a legkevésbé fejlett országokat, 48-ról 24-re. Az elmúlt tíz évben, mint mondtam, csak két, két országnak sikerült előbbre lépni. Öt hónapos tárgyalások után 0,5%-ról 0,2%-ra tudtuk az oda bevételeket emelni. A másik elérhető cél pedig a Ezzel kapcsolatosan nem tudom, hogy sikerül ezeknek az országoknak a legkevésbé fejlett országok csoportjából a kevésbé fejlett országokba felküzdeniük. De itt a partnerség alapján kell eljárni, és végül mit javasoltunk? Maguk a legkevésbé fejlett országoknak kell bizonyos lépéseket megtenniük, például a hozzáadott értéket növelniük kell a természeti erőforrásokra alapuló iparágakban. És azt is javasoltuk, hogy a helyi export lehetőségeiket javasolják, mégpedig úgy, hogy a gyártásra és a szolgáltatásokra is próbáljanak központosítani. Tudjuk, hogy ezek a lehetőségek nagyon alacsonyak, szűkösek, de végül is sikerült ezt elérni, és már néhány esetben láttuk, például a Szahara alatti Afrikában, mobiltelefongyártás bizonyos pénzügyi tranzakciókat sikerült lebonyolítaniuk, például a termények értékesítésében, tehát nagyon sok lehetőség nyílik az új távközlési eszközök bevetésével. A lényeg az, hogy ezen országoknak néhány internet hozzájutási lehetőséget is biztosítani kell. Pilbax biztos szintén készen áll arra, hogy több elektromos áramot teremtsünk a legkevésbé fejlett országban, mégpedig úgy, hogy a megújuló hagyományos forrásokból sikerüljön nekik elektromos áramot fejleszteniük. A másik, a befektetési korlátozásokat is meg kell szüntetni azért, hogy a közvetlen külföldi befektetések képezzék a növekedés motorját, és az említett országok fejlettebb országokká lépjenek elő, ha megvan a jogalap, a befektetések biztonsága, a szerződések végrehajtatásának lehetősége, tulajdonlásra vonatkozó jogszabályok és a magán és állami szektor partnerségének lehetősége. A bizottság készen áll arra, hogy itt segítséget nyújtson, hogyha a partnerség kölcsönösen elfogadható. Meglehetősen intenzív találkozók zajlottak le, igen, konstruktív találkozók, és legalábbis papíron sikerült a következő évre konstruktív javaslatokat megalkotni, de minden attól függ, hogy mit teszünk és hogyan tesszük, hogyan sikerül ezekre a kérdésekre összpontosítanunk. 50 államfő is részt vett a konferencián, akik elvegyültek a plenáris terembe több helyen is, például az iráni elnök is, aki nem értett végül is semmit az egészből, mert össze hasonlította azokat az országokat, amelyek csak úgy generálnak pénzt, hogy a szegényektől elveszik a pénzt, és végül is egy könyvet kívántam neki küldeni, vagy kívánok neki küldeni. A török hatóságok nagyon nagy vendégszeretettel fogadtak minket, a biztonságról is gondoskodtak, és minket nagyon jól kezeltek, nagyon jól fogadtak, és hálás vagyok a kollégáimnak is a kemény munkáért. Köszönöm, Deva úr. Kretú asszonynak adom át a szót. Köszönöm szépen. Én magam is úgy szeretném kezdeni, hogy Deleni és további kollégáimnak köszönetet mondjak, és a titkárság munkatársainak is köszönetet mondjak, akiknek a támogatása nagyon fontos volt. Valóban nagyon sikeres találkozó volt ez számunkra, az Európai Parlament képviselői számára is. Persze felmerül mindig a kérdés, hogy mennyiben sikeresek, hatékonyak az ilyen konferenciák, amelyeket mondjuk minden tíz évben egyszer tartanak meg, és több ezen, ezer ember gyűlik össze ambiciózus, becsvágyó célokkal, de hát látni kell, hogy a célok és a valóság közötti különbség három évtizednyi konferenciázás után sem tűnik csökkenni. Azt hiszem, hogy érdemes volna újra gondolni az ilyesfajta üléseket, és talán gyakrabban megtartani őket. No de, nagyon intenzív munkát végeztünk, és magától értetődő számomra, hogy az EU az EU a nemzetközi porondon, a nemzetközi fejlesztés területén nagyon elismerik hosszú vitát folytattunk Pillbox biztossal, aki valóban, ahogy Deva kollega is mondta, rendelkezésünkre állt, és meg kell köszönnünk ezt, ezt a különös rendelkezésre állását. Nos, hát ő azt mondtam. hogy bennünket mindig a sarodba, sarokba kényszerítenek, holott az ENSZ legfontosabb donátora az Európai Unió nem Ahmadinejad elnök volt csak egyedül, ő mondjuk szélsőséges volt, hanem sok képviselő vádolta a fejlődő országokat érdektelenségük okán, hogy nem törődnek az, a föld éghajlatával. Azt hiszem, hogy ez egy igazságtalan megközelítés, ami a kevésbé fejlett országok frusztrációját erősíti, és ez egy olyan populizmus, amely nagyon veszélyes lehet a jövendő krízisei tekintetében. We be much, much more careful regarding this political dimension, regarding azt hiszem tehát, hogy a politikai dimenzió tekintetében, a kommunikáció tekintetében egyre óvatosabbnak kell lennünk, és nagyon fontos, hogy az Európai Unió szerepét az ENSZ rendszerén belül újra gondoljuk. Isztambulban egy sor találkozót tartottunk az IMF és a Világbank képviselőivel, valamint a civil társadalom képviselőivel és az interparlamentáris unió szervezeteivel. És nagyon fontos a DEVE számára, hogy az ilyesfajta találkozók sorát folytassuk. Köszönöm szépen. Kilker úszasszony. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μετά... Köszönöm, elnök asszony. Mindazok után, amit Deva úr és Korina elmondott, nem nagyon sokat tudok hozzátenni. Találkoztunk a legkevésbé fejlett országok képviselőivel. de különböző civil szervezetekkel is. Ezek e, a találkozók meggyőztek minket arról, hogy szükség van az EU demokráciájának exportjára ezen országok felől. Az első feladat az, hogy megerősítsük a demokráciát, a jó kormányzást és a demokratikus intézményeket ezekben az országokban. Majd ezek után lehet csak elkezdeni dolgozni, mert nagyon nagy a korrupció különböző szinteken, és csak akkor lehet a tovább lépést elképzelni, hogyha a korrupciót megszüntetik, és a civil társadalommal is kapcsolatba tudunk lépni. Nem tudjuk, hogy majd később hogyan alakul a helyzet. Kidolgoz tudtunk egy helyzetet, egy programot, de most ami ennek megvalósítását illeti, követni kell, figyelemmel követni mindezt, azért, hogy a parlament, a bizottság, a végrehajtásért felelősek tudják, hogy hogyan is áll a helyzet. Az iráni államfő, néhány más államfő és külügyminiszterek voltak jelen a ciprusi külügyminiszter jelen volt, és már mondtam, őt semmilyen megmozulásra nem hívták meg, mert a szervező ország egyszerűen nem hívta meg Ciprust ezekre a rendezvényekre, úgyhogy el tudják képzelni, a külügyminiszter nem vehetett részt a miniszteri vacsorán, pedig a 27 EU tagállam egyik országának külügyminisztere, akkor hogyan lehet a demokráciát tiszteletbe tartani? Hát erre lenne szükség ezekben az országokban, így lehetne az együttműködést valóban folytatni. Most pedig a bizottság képviselőnek adom át a szót Vinki úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Peebles biztos irányába tette elismerő szavait, biztosíthatom, hogy továbbítom számára ezeket az elismerő szavakat. Néhány észrevételt szeretnék kiemelni diva úr prezentációjából, illetve abból, ahogyan a konferenciát összefoglalt. Az egyik a partnerség. A partnerség a konferencia egyik kulcskérdése volt. És valóban a tárgyalások során ez volt az egyik legnehezebb ügy. A partnerség aspektusa úgy merült föl, hogy kinek a feladata volna a legszegényebb országok megsegítése. A hagyományos donátorok és a célországok partnersége kell, hogy létrejöjjön, vagy pedig mára már a jelenlegi fejlődési architektúrában más-más szereplők is megjelentek, akiknek felelősségük van, és szerepőt kell játszaniuk. Nos, a tárgyalások során ez volt a fő kérdés, és ez áthatotta az egész tárgyalási folyamatot. Nem mondanám, hogy megfertőzte, de legalábbis rányomta a bélyegét. Isztambulban világosá vált, hogy a küszöbországok országok öm, nem akarják a rájuk háraló felelősséget vállalni egyelőre. Tettünk lépéseket a igazi dél-dél együttműködés érdekében, hogy így the program of action, but it's a small step that, uh... és így a feltörekvő országok is szerephez jussanak, de az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy az el, elkövetkező konferenciákban valóban a globális fejlesztési partneri viszonyok sajátosságát kell megvizsgálnunk. Van itt még egy kérdés, amelyet Diva úr összefoglalójából ki szeretnék emelni, ez pedig a gratuláció kérdése. És ez az a kérdés, amelyet a konferencia után valószínűleg először követni fognak a Európai Bizottság és a többi fejlesztési szereplő természetesen megvizsgálja a célokat, a, az akciókat, amelyeket az isztambuli akcióterv tartalmaz, és igyekszünk ezeket majd az LDC-kkel partneri kapcsolatban megvalósítani. De a gratuláció kérdése kérdésettől nem vonatkoztathatunk el, hiszen vannak LDC-k, akik nem akarnak gratulálni. Hiszen ez azt jelenthetné, hogy elveszítik a privilégiumaik egy némelyikét. Ezért az isztambuli program, mely elfogadásra került, az akciótervbe egy-két bekezdést emelt be, amely az ENSZ közgyűlésén igyekszik majd kidolgozni egy sima gratuációs folyamatot. Az Európai Unió, amely jelenleg az Everything but Arms mindent fegyvereken kívül legjobb gyakorlatát nyújtja a fejlődő országoknak, kereskedelmi kedvezményeket biztosítva számukra, példával járulhat, járhat elől. De a gratulációs folyamatot más eszközökkel is támogatni. Hogy nem mondjam, facilitálni lehet. Itt fejezem be mondandómat, de úgy gondolom összességében, hogy az LDC 4 egy um, vegyes sikert ért el. Nagyon fontos találkozót volt ez, fontos eszmecserék, viták zajlottak, az Európai Unió jól jött ki a magas szintű tárgyalásból um, de Hucht és Pibax biztosak és Barroso bizottsági elnök vett részt a tárgyalásokon, és ez igenis volt sajtója, volt vízhangja jelenlétüknek, de az LDC záró dokumentuma még um, záró dokumentumának még jobban, még fókuszáltabban, még célra törőbben kellene foglalkoznia a kérdésekkel. Nem egyszerű persze konszenzust kikovácsolni az ilyen nagy üléseken, de tényleg célra vezető volna, hogy a konferenciák több operacionális, gyakorlati célra vezessenek. Erről több képviselő beszélt. Köszönöm. Köszönöm szépen, kíván hozzátenni valamit, Deva úr. Um, Volt egy nagyon érdekes pillanat, illetve egy észrevétel, melyről Eleni beszélt, és kérem, hogy a bizottság ezt válaszolja meg. Mégpedig, hogy akadályozhatjuk meg, hogy újabb tíz évre elszunnyadjanak az erőfeszítések? Hogy biztosíthatjuk, hogy az isztambuli program kapcsán évente vagy két évente újabb találkozók jöjjenek létre. Megadom önnek a szót. Köszönöm szépen. Az ldc és a fejlesztési együttműködés következő problémát veszi föl. Ez nem egy országcsoport, amelyről itt szó van. A kereskedelmi politika területén, ugye VTO miatt eh, ez, ezen országcsoportokat meghatározunk, de az LDC nem egy olyan országcsoport, amelyet mondjuk a Világbank vagy eh, a nemzetközi szervezetek elismernének. Tehát ilyen módon a mi fejlesztési politikánk fókuszálásában segít az LDC csoportosítás. Ezért jelen felvetéseink és az ldc kérdésének megvizsgálata az ENSZ folyamatokat követi és tükrözi le, és az ENSZ beszámolási rendszerének felel meg. Persze rendszeresen beszámolunk ebben a rendszerben, és örömmel megosztjuk a beszámolókat a parlamenttel. Ami pedig a monitoring és nyomonkövetési folyamatot illeti az isztambuli e, akcióprogram után, egy kicsikét nyitott kérdés még. Ezt még ki kell dolgozni. Ez egyik fő mérföldkől az elkövetkező tíz évben a középidős áttekintés, a mid-term review lesz, amelyet 2015-ben folytatnak majd le. És itt majd meg kell vizsgálni, hogy mit tettünk, mire jutottunk addig pedig éves vagy két éves alapon még meg kell majd határoznunk, de hát, hogy mit tegyünk, de figyeltem a felvetésekre. Deva úr, hát a DCI hatája alatt azt gondoltuk, és micsoda úr meg kiígesz itt, ha nincs igazam, hogy az ország stratégiai anyagokra jobban áttekinthetjük. Tehát nem lehetne megkapni az LDC országokra vonatkozó országanyagokat, és nem monitorozhatnánk -e ezeket jobban, hiszen ezek a legkevésbé fejlett országok, az LDC-k, ahogy az angol rövidítés mondja, egy sor ország, India, Kína, Vietnám kikerültek az LDC ország, csoportjából, de vannak még LDC-k. Lehet, hogy 20 év múlva már nem lesz mit fejleszteni, de most még van. Másrészt a konferencia során és előtt begyűjtött információk alapján a legtöbb LDC vagy alulfejlett ország nem fejezte ki abbéli vágyát, hogy graduáljon. Tehát, hogy tovább lépjen az LDC-k ezen a országcsoportjából. Nos, hogyha ellenőrizhetjük egy bizonyos idő elteltével, hogy megtették a lépéseket, akkor jó, de ha nem, akkor nincs esélyünk arra, hogy az országok fejlődését ellenőrizzük. Deva képviselő. Vigyáznunk kell, hogy ne csak mézes madzaggal vonzuk ezeket az országokat, hanem bizony szigorral is figyeljünk rájuk, mert különben a mézes madzagot nyalogatják majd csak, és a szigor semmit sem fog érni. Azt hiszem, hogy ezt a kérdést még elő kell venni a közeljövőben valójában nem sikerült megállapodni a kérdésekben, válaszokban, de áttérnék a következő pontra. Nos, a nap vége az utolsó pont. A Nigériai Szövetség köztársaságban zajló az megfigyelő misszió. 10, április 16-án került erre sor az EU jelentős megfigyelői missziót küldött, ennek elnöke Peterle kollégánk volt, most csatlakozott hozzánk. Majdnem három hónapig volt, áprilisról májusig Nigériában a misszió. Az elnök választás előtt közvetlenül a parlament missziója csatlakozott hozzá, ennek vezetője Nedelcsavá kolléga volt, Jean Lambert asszony, Juan Fernando López Aguilar és Jean Attar Montel urak voltak még a tagjai. Azt javaslom, hogy először hallgassuk meg Péter Le úr jelentését, utána Nedelcsev asszonyét. Kérem őket, hogy három-négy perc alatt tegyék meg a jelentésüket. Köszönöm szépen. Peterle úr kezdi. Hey. Köszönöm a szót. Eh, Köszönöm tehát a szót. Excusez-moi, Elnézést kérek, technikai probléma, eh, nem halljuk a tolmácsolást mi történt. Tudnának informálni? No. Or... Nincsen fordítás? Vagy nincsen technika? Nincsen fordító? Vagy nincsen fordító technika? Ez a kérdés. Ah, en fait, on ne reconnaît pas votre langue. oui, mais alors... Nem ismerik fel a nyelvét. Ez itt a probléma, úgy hallom. Hát a szlovén nem ismernék föl. Okay, donc c'est un problème technique. Technikai probléma történt tehát. Megoldható? Vagy Péter Le úr kénytelen lesz más nyelven beszélni? Nincsen szlovén tolmácsolás. De... Micsoda egy nap ez kérem szépen. Hát, ilyen egy nap angolul? Angolul felszólalhat. Hát akkor angolul folytatom. És akkor kollégám pedig majd franciául folytatja, nem? Egy szóval. Igazi kihívás volt ez. 41 megfigyelő utazott Nigériában, az Európai Választási Megfigyelési Misszió négy évvel ezelőtti beszámolója nagyon kritikus volt, egy sor ajánlást is megfogalmaztak, és ezek közül egy-kettőt a nigér hatóságok komolyan figyelembe is vettek, tehát a nigériai hatóságok. A választási törvényt, az alkotmányt megváltoztatták, és az INEC a független nemzeti Választási bizottság jobb struktúrát kapott, és valóban jobban kése, képes volt arra, hogy munkáját, a választási megfigyelést ellássa. Az INEC jó munkát végzett, biztosította a technikai feltételeket, bár ugye tudják, hogy április másodikán lefújták a választásokat, mert nem mindenkihez jutott el megfelelő időben a választó cédula. Nem minden választó körbe jutottak el időben, tehát el kellett halasztani választást. Ilyen módon azért a technikai munkosa volt tökéletes, de a második eh, fordulóra már minden sikerült, és észrevételünk az, hogy 73,5 73 millió szavazó szabad, nyugodt és biztonságos környezetben szavazhatott. Observed, uh, uh, I would say good uh, election process, especially in the first phases. Főleg az első fázisban a szavazás jól, nyugodtan zajlott, de végül a sokkal kihegyezettebb időszakban azért mi tagadás több probléma is jelentkezett. Erről természetesen beszámolunk van mi magunk is beszámolunk majd, amelyet egy hét múlva Abuzsában mutatunk be. Az első választások után mondom, jó munkát végeztek a hatóságok, aztán az elnök választás amely technikai szempontból szintén jó zajlott, kvázi még jobban is szervezték meg, mint a parlamenti választásokat, de itt már sajnos felütötte fejét az erőszak. De itt is viszonylagosan kell fogalmaznunk, és azt kell, hogy mondjunk, hogy kevesebb volt az erőszakos cselekmény, mint négy évvel ezelőtt. És persze örültünk annak, hogy ez így volt, de hát persze ez egy viszonylagos öröm. A kormányzói választások jelentették a legtöbb problémát, itt még jobban ütötte fejét a erőszak fel, ugyanakkor az értékelés az volt, hogy mégis csak jobban megszervezték ezt, mint négy évvel ezelőtt. Összességében tehát azt mondhatom, hogy az Európai Unió számára nagyon fontos volt, uh, uh, hogy uh, szeretettel fogadtak bennünket, támogatták a munkákat, a koordináció jól működött, mi több, egy közös, a különböző nemzetközi szervezetekkel, választási megfigyelőkkel egy közös nyilatkozatot is adtunk ki, koordinatív üléseket tartottunk összességében, tehát azt mondhatom, hogy az Európai Unió és Nigéria közötti kapcsolatok továbbfejlesztését szolgálta ez a választói megfigyelési misszió. És sikerült a lendületet is megtartanunk, ezért nem két-három hónappal később mutatjuk be, a választások után mutatjuk be a jelentésünket, hanem hamarosan hiszen az Európai Unió most valóban a választási folyamat javítandó elemeire próbál koncentrálni majd jelentésében, és tisztában vagyunk velem, hogy a erőszakhoz vezető feltételeket nem szüntették meg mind. Voltak tények, dolgok, szempontok, amelyek veszélyt rejlenek, rejtenek magunkban, és úgy hiszem, hogy itt megelőző lépésekre van szükség. Biztos vagyok benne, hogy az Európai Unió képes lesz itt konkrét segítséget nyújtani Nigériának. Ennyit szerettem volna mondani, elnök asszony. Köszönöm Nedelcsova asszonynak és más kollégáknak, akik a misszión részt vettek, a misszióban részt vettek, jó csapatot alkottunk. És azt hiszem, hogy nagyon fontos az Európai Parlament részvétele, és ez demokratikus legitimitásunkat is erősítette Nigériában, illetve segítettünk a nigériai legitimitás megteremtésében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Peter Le úr. Nedelcseva asszony kap szót. Ő, ö, négy percet kért a három helyett. Köszönöm szépen, elnök asszony, én magam is köszönöm, hogy benyújt bemutathatom az Európai Parlament delegációnak jelentését. A ö, küldöttséget én vezethetem, négy tagja volt, ö, saját magam, Jim Lambert úr, ö, asszony, ö, Jonathan ö, Montalto, és Juan Fernando López Aguirre. Köszönöm a kollégáknak a lelkesedést. Az etikai 100 százszázalékig sikerült betartani. Köszönöm szépen Peterle úrnak, hogy lehetővé tette a teljes integrációt az EU megfigyelői misszióba. A jó együttműködésnek hála sikerült koordinálni azt az üzenetet, amelyet át kívántunk adni a sajtótájékoztató során. Köszönöm szépen az abidzsai csapatot, az Európai Parlament csapatát, és ők nagy segítséget jelentettek a briefing és más alkalmakkor. Három pontra térnék ki először is. Miről szól a választás? Mi a tétje? Zsigá professzorral és Goodluck Jonathan elnökkel találkozhattunk, valamint az ellenzék képviselőivel, a civil társadalom képviselőivel ez azt jelenti, hogy több oldalról próbáltuk megvilágítani a helyzetet. Szeretnék kitenni arra, hogy aznap, amikor a választások történtek, milyen volt a helyzet, és ezzel kapcsolatban néhány következtetést is szeretnék levonni. Az első tétje ennek a választásnak az volt, hogy az előző választás nem felelt meg a nemzetközi szabályoknak. Itt megpróbálták a szabályokat betartani. Az első próba a az elhalasztás volt április másodikán, nem sikerült kiosztani az anyagot, ezért 9-ére, 16-ára és 26-ára kellett áthelyezni a választás mind áprilisi nap. Miért különleges ez a választás? Elnök választás volt, minősített ö, több ö, féleséggel. Legalább egy negyede kellett a szavazatoknak. 21 jelölt indult, ezek közül egy nő volt. Azt tapasztaltuk, hogy ö, újra jelöltette magát a leköszönő elnök. Az ellenzék nem volt egységes, és ezt láttuk, nem sikerült a választásokat megelőzően egységesülniük. A lényegi vonás talán az, hogy sikerült megtartani a nyugalmat, fenntartani a nyugalmat. Ábuzsába és Minába ment a delegáción ketté vált akreditálni kellett magukat a választóknak délelőtt és délután szavazhattak. Ezzel lehet elkerülni, hogy ugyan a személy többször szavazzon, de így órákig kellett várni, délelőtt feliratkozni, délután szavazni lehetett. Általában a szavazás békésen, szervezetten zajlott. Itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a rendfenntartó erők profi módon jártak el, ellenben, ami a választókat illeti, nagyon eltérő volt a városiak és vidékiek viselkedése. Gondolom Lambert kolléga is erről tud beszámolni mindannyian észrevettük, hogy egyetlen jelölt sem kiáltotta ki magát győztesnek, mielőtt a hivatalos bejelentés megtörtént. A szembe például az elefántcsont parta, parti történtekkel. Volt erőszak az országban, de ezt mi közvetlenül nem tapasztaltuk. Milyen ajánlásokat tehetünk? Először is a nők részvételét javasoljuk minden szinten. Másrészt a szólás szabadság fejlesztését, illetve a sajtó hozzáférését az eseményekhez. Javatani kell a politikai pluralizmuson. Az ellenzék is legyen finanszírozható. Ami a 2010-es választási törvényeket illeti, talán meg kell vizsgálni, hogy mi legyen, hogyha panasszal élnek a választók, amikor jogaikat megsértik másrészt a választói listát folyamatosan kell napra készíteni. Végül pedig arra kell gondolni, hogy a széni az a szerv, amely a semlegességet biztosítja, de ennek tagjait a köztársasági elnök jelöli ki ö, nagyobb bizalmat kell ébreszteni a választókban. Ö, ezt mindannyian tapasztaltuk. Ö, örülünk, hogy az Unió missziójában sikerült integrálni. Még egyszer köszönetet mondok a misszió vezetőjének, és elmondhatom, hogy hozzájárultunk a nigériai demokratikus folyamathoz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Átadom a szót a bizottságnak. Monsieur Melado? Melado úr. Elnézést, külügyi szolgálat. Euh, Köszönöm. Ilominád ott vagyok a külügyi szolgálattól. A demokratizálódással és a választásokkal foglalkozó részleget képviselem, csak néhány szót szólok, és azután átadom egyik kollégámnak, aki földrajzi szempontból Nigériáért felelős Nigériával foglalkozik. Két parlamenti képviselő vett részt a misszióban, szeretnék néhány szót szólni ehhez. Ez választási megfigyelő misszió volt, megfigyelési misszió, nagy siker volt, és ez fontos az EU és Nigéria közti kétoldalú kapcsolatokban. Ez a misszió lehetővé tette erő, hogy erősítsük az EU szerepét, hitelességét partnerként a nigériai kormányzati és választási rendszer reformjában. Erősítette a politikai párbeszédet és a partnerséget is az EU és Nigéria között. A választási megfigyelő küldöttség, misszió lehetővé tette, hogy megfigyeljük a választások lebonyolítását, de ez a két oldalú kapcsolatokban is jelentős volt. Éppen ezért most az ajánlásokat követni kell, ezt a lehetőséget nem hagyni elveszni. Ez a két oldalú kapcsolatunkban valóban jelentős lépés volt, és a további lépésekkel is foglalkozni kell. Átadom a szót a kolléganőmnek. Bright asszony, kérem gyorsan szóljon. Köszönöm. Ami az Európai Küls, Külügyi Szolgálat földrajzi szolgálatait illeti, nos, a 2007-es választások óta nagyon intenzív párbeszéd zajlott a nigériai kormányjal a választási reformokról, amelyekre szükség volt megítélésünk szerint. Segítséget nyújtottunk tehát a választási reform végrehajtásához az Európai Fejlesztési Alappénzeit tudtuk itt nyújtani, és a magas szintű miniszteri és köztisztviselői szinten évi három találkozót tudtunk létrehozni, ahol a demokráciáról, illetve a nigériai választási folyamat reformjáról volt szó. Nagyon pozitív jeleket láthattunk Nigéria részéről, és az is világos, hogy Nigériát igen aggasztja, hogy mi történik a térségben, valamint az arab tavasz esetleges vel is foglalkoznak. Nagy volt a nyugalom a választások időszakában. Nem akarjuk persze a erőszakos cselekmények eh, észak-nigériai jelentőségét csökkenteni, de mégis nagy volt a nyugalom. Köszönöm, Lambert asszony. Kíván hozzáfűzni még valamit? Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon nagy örömmel járt, hogy részt vehettem a választási megfigyelői misszióban. Péterle és Nedelcsajeva kollégáknak meg szeretném köszönni ezt a nagyon profi és nagyon kompetens és magabiztos módot, ahogyan vezették a missziót. Köszönettel tartozom a szakértők, a munkatársak, a staff támogatásának. Ez nagyon értékes volt. Már több mindent felvetettünk, amelyekkel foglalkozni kell. Ez egyik a kontextus, amelyben a választások zajlanak. Ugye Nigéria minden államában voltak megfigyelőink, és azért azt meg kell mondanunk, hogy komolyan megkérdőjelezhetők a választási eredmények bizonyos régiókban, például a folyam delta területén. A három választások közül a, parlament, a parlamenti választás ban volt a legkisebb az érdeklődés. Cínikusok azt mondják, hogy ezért, mert a politikai rendszerben a nagy pénz máshol rejlik, nem a parlamentben. Ennek ellenére az Európai Parlament számára ez egy fontos kihívást jelent. Hiszen a választói megfigyelői misszió eredményeit nyomon kell követni. Parlamenti szempontból tehát az is kihívás, hogy hogyan lehetne jobb kapcsolatokat képíteni a nigériai parlamenthez, és hogyan lehet a választások minőségét javítani. Hiszen sokan azt mondták, a 2011-es választások jobbak, de a következő választásoknak még jobbaknak kell lenniük. Ezt a vágyat, ezt az óhajt fogalmazták meg, és a bizottság, a külügyi szolgálat és a parlament közötti kapcsolatok, ez egy kérdés, melyet megfogalmazok, kielégítőek-e eh, és szolgálják ezt a célt, ez a kérdésem. Köszönöm szépen, úgy gondolom, hogy befejeztük az ülést, már nincs hozzá fűzni való mindent. Elmondtak, tökéletes volt. Köszönöm, hogy részt vettek a délutáni szakbizottság ülésen. Holnap reggel ugyanebben a teremben találkozunk, és 9 órakor, és arra is emlékeztettek, hogy a tisztelt képviselők hozzák a szavazókártyájukat, mert elektronikus szavazás lesz, ne felejtsék el, nagyon fontos. Köszönöm, további kellemes délutánt, és holnap kilenckor találkozunk.